tehát kérdéseket lehet föltenni a bizottságnak. Very much, and let me also, um, underline... Köszönöm. Én, én is uh, aláhúznám, vagy megismételném, hogy mennyire hasznos dolognak tartom ezeket a kérdezési lehetőségeket, és talán uh, az sem véletlen, hogy Giulio Regeni meggyilkolása után egy évvel az egyiptomi viszonyokra kérdezek rá. Én úgy gondolom, hogy uh, nagyon sok okunk van arra, hogy aggódjunk az, európai, az egyiptomi emberi jogi helyzet miatt, és egyértelműen nem volt elég politikai akarat <clears throat> arra, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel ebben a házban, vagy az Európai Unióban. <clears throat> Akkor szeretném megismételni a kérdést. Az EU delegációja 2017. szeptembere óta nem nagykövet, nagykövet nélkül van, csak ügyvivő van. A, az emberi jogok megsértése, gyilkosságok, emberek eltűnése, illetve az új NGO törvény, amely komolyan csökkenti az NGO-k mozgásterét, továbbra is aggodalmat kelt. A partnerségi prioritás, amely az európai szomszédsági politikának az alapja, kérem beszéljen gyorsabban, mert a tolmácsok nem tudnak ilyen gyorsan felolvasott szöveget tolmácsolni. Nos, az a partnerségi megállapodás, amely az európai szomszédsági politika alapján készülne, nem lett eh, még véglegesítve, ugyanakkor időszerű lenne legmagasabb szinten beszélni erről az európai hatóságokkal, hogyan érinti a nagykövet hiánya az EU képességét, hogy fellépjen emberi jogi ügyekben e- Európában, e- Egyiptomban? Mikor lesz e, új európai nagykövet Egyiptomban, és hogyan tudunk fellépni a szerintem strukturális emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban és a Képviselőasszony elnézést kért azért, hogy túl gyorsan beszélt. Köszönjük, képviselőasszony. Ármóni. Kocididis asszony kap szót. Köszönöm. Először is elnézést kérek, hogy az osztályvezető nem lehet itt. Ahogy önök is tudják, az Európai Unió természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy előmozdítsa az emberi jogokat, jogállamiságot, és támogatja a, az alapvető jogok érvényesülését. Itt nem csak Egyiptom kötelezettségvállalása, az e- Európai Unió kötelezettségvállalásairól van szó különböző nemzetközi fórumokon, mint, ahogy, mint amilyen a Genfi emberi jogi tanács, hanem a 2014-es egyiptomi alkotmányban is szerepelnek ezek az elvek, illetve a társulási megállapodásnak is részei, amely az együttműködésünk eh, alapja. Teljes mértékben eh, érdekünk a stabilitás, és az is nyilvánvaló, hogy fenntartható stabilitás nincs akkor, amikor az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Ez az egyik fő eh, üzenete a az európai politikának, eh, amit egyébként eh, teljesen nyilvánvalóvá is tettünk idén is minden szinten, eh, és minden partnerünknél, ezek között Egyiptomnál is. Ez egyiptomi szervekkel volt több magas szintű találkozás, például külügyminiszterrel találkozott Kairóban az európai külügyi képviselő december 21-én, és az európai szomszédsági politikai biztos Johannes Hahn szintén találkozott októberben Kairóban a külügyminiszterrel, és mindkét alkalommal felvetették az emberi jogok kérdését. Március 24-én, május 21-én, szeptember 17-én és január 12-én eh, az Európai Unió eh, sajtótájékoztatón is eh, felvetette ezeket a kérdéseket. In the new draft and GLO, this is an issue that the EU is... Nos, ami az új lépéseket illeti, az EU ügyvivője felvetette az egyiptomi külügyminisztériumnál a problémákat, az éppen aktuális problémákat januárban ami a partnerségi prioritásokat illeti Egyiptom és az EU között, 10 hónapos tárgyalás után elértünk egy megállapodást eh, a stratégiai dokumentumról, amely az elkövetkező három évre meghatározza két oldalú kapcsolatainkat. A formális eh, szövegelfogadási elfogadási folyamat, tehát a szolgálatközi konzultáció, a kollégium döntése, e, tanács döntése e, valószínűleg megtörténik 2017 első felében, áprilisban vagy májusban, amikor is a partnerségi prioritásokat formálisan elfogadjuk ezek a prioritások magukban foglalják a fenntartható gazdaság és társadalmi fejlődés előmozdítását, partnerség a külpolitikában eh, és a stabilizációban, eh, odafigyelve a biztonságra, migrációra, eh, jogállamiságára. Egyértelműen fogalmaz a dokumentum az alapvető jogokkal és emberi jogokkal kapcsolatban, és kiemeli a civil társadalom szerepét is. Az új EU nagykövet személyét illetően elmondhatjuk, hogy december 22-én e, megtörtént a kinevezés. A, az, hogy mikor tud odautazni, az az egyiptomi hatóságoktól függ. Az elkövetkezendő hetekben valószínűleg beleegyezésüket adják a nagykövet kinevezésében. Agremon, e, illetve az új delegáció vezető, amikor majd megkapja az Agremon, akkor megjelenik a külügyi bizottság előtt, és e, ott lehet őt kérdezni. Köszönöm képviselőasszonytól kérdezem, hogy elégedette a válaszsal, vagy van-e még valami kérdező? Well, I've, I've heard a very, uh, Nos, uh... Az Európai Unió korábbi kötelezettségvállalásainak listáját hallottuk, de ahogyan a kérdésemben is hangsúlyoztam, itt a politikai akarat hiányzik arra vonatkozóan, hogy az emberi jogsértéseket a lehető legmagasabb szinten fölvessük Egyiptommal. Úgy tűnik, hogy a terrorizmus ellenes fellépés területén, vagy a, a migrációs ügyekben van együttműködés. Tehát talán utánkövető kérdésnek, a terrorizmus elleni, illetve kínzás ellenes törvényekre szeretnék rákérdezni, illetve arra, hogy itt ezen a szinten milyen kötelezettségeket vállal az EU. A külügyi szolgáltat, illetve a tanácsot arra kérem, hogy ne kövessük el újra a múltban elkövetett hibákat. Hiszen egy fiatal generáció jogait és lehetőségeit félre söpörtük eddig, Egyiptomban, és még mindig hiányzik az igazságszolgáltatás számukra. Hogyha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, akkor szerintem bumeránként visszaüt majd ez a probléma. Egy dologgal egészíteném ezt ki. Én sem igazán értettem a választ. A kérdés egyértelműnek tűnik, nincs Kairóban EU-s nagykövet, és tudni szeretném, hogy mi áll ennek a hátterében, a külügyi szolgálat politikai álláspontja? Kap tolmácsolást? Hallja a tolmácsolást? Ripeto. Hallja a tolmácsolást? Tehát még egyszer akkor, az ön által elmondott válasz nem igazán tűnik úgy, hogy választ ad az elhangzott kérdésre. Kairóban nincs Európai Uniós nagykövet. Én is tudni szeretném, hogy ennek mi áll a hátterében. Ez politikai állásfoglalás a külügyi szolgálat részéről a kairói hatóságokkal szemben? Nem küldenek oda nagykövetet azért, mert az egyiptomi hatóságok viselkedése problematikus, vagy más ok áll ennek a hátterében? Ismét megadom a szót, hogy választ adjon erre a kérdésre. Thank you. Um, Köszönöm szépen. To, on the first question, I would... Ami az első kérdést illeti, igen, szeretném elmondani, hogy az emberi jogi demokrácia kérdései, illetve a jogállamiság mind részét képezi a politikai párbeszédnek a legmagasabb szinten. Tehát ezeket fölvetjük az egyiptomi hatóságokkal, és ez benne van az Európai Unió és az egyiptomi partnerségi prioritásokban. Ami pedig a kérdését illeti, az új EU-s nagykövetre vonatkozóan, Szeretném megismételni, hogy van jelölt erre vonatkozóan, amint az egyiptomi hatóságok jóvá hagyják ezt a jelöltséget, és erre számítunk a következő napokban, illetve hetekben, akkor a formális eljárás lezárta után Kairóba kerül ez a nagykövet. Tehát várjuk az eljárás lezárását. Itt semmilyen politikai üzenet nem áll a háttérben. Ugyanakkor az EU-s referens felhatalmazást kapott arra, hogy mindenféle üzenetet tolmácsoljon az, Euró- az egyiptomi nagykövet, az egyiptomi hatóságok számára. Például a januári NGO-kra vonatkozó törvény esetében is így járt el. Grazie, le posso chiedere... Köszönöm szépen. Megkérhetném Önt arra, hogy egy részletesebb választ küldjenek majd írásban a parlament számára. Így a további eszmecserét ezzel megalapozhatnánk, illetve megfelelő választ kapunk az Európai Parlament kérésére. Rendben van ez így? Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen a második kérdés. Megadnám a szót Australicius úrnak. Köszönöm, elnök úr. Feltételezem, hogy mindannyian tudjuk, hogy mennyire ö, eh, tragikus, sajnálatos a helyzet Belarusban. A plenárison decemberben volt alkalmunk ezt megvitatni. Ennek ellenére most hangsúlyoznom kell, és kérnem kell a külügyi szolgált válaszát. A december 1-én a belarusz hatóságok megerősítettek egy újabb halálbüntetést Henadz Jakavickire vonatkozóan. Ez azt követően következett be, hogy Ivan Kulest és Szergej Kmereszkit novemberben kivégezték, és Szergej Ivanovot ebben az évben, vagyis 2016 áprilisában. Ezen kivégzések ellentmondanak a hatóságok kötelezettségvállalásának az ENSZ keretén belül, amikor is amellett kötelezték el magukat, hogy kimondanak egy moratóriumot a halálbüntetésre vonatkozóan. Tekintettel erre szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság milyen lépéseket tett ezt követően, hogy felvegye a kapcsolatot a belarusz hatóságokkal és a belarusz hatóságok reagáltak-e bármilyen fajta megkeresésre az Európai Bizottság részéről, vagy az Európai Intézmények részéről. És ha egyáltalán, akkor milyen módon játszanak ezen halálbüntetéssel kapcsolatos ítéletek bármilyen szerepet az EU Belarusra vonatkozó politikájára, és az EU emberi jogi stratégiájára milyen hatást gyakorolnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vina, urat hallgatjuk meg. Köszönöm, elnök úr. Valóban 2016 egy olyan év volt, amikor a halálbüntetéssel kapcsolatban különösen rossz hírek érkeztek Belarusból. Négy új döntés, ítélet született, és több embert, négy embert ki is végeztek. Ma pedig még mindig két fogvatartott Szergei Voszaka és Kirill Kazacsok várja a halálbüntetésének végrehajtását. Az Európai Unió minden ítélet meghozatalát követően felvette a kapcsolatot a hatóságokkal, a kivégzéseket követően is, tehát összesen tíz közleményt adott ki mindössze ebben a témában. És ezen közleményekben azt is hangoztattuk, hogy a kivégzések számának növekedése ellentmond annak, hogy az ENSZ társértékelőjelentésének keretében a belarusz hatóságok elkötelezték magukat a halálbüntetésre vonatkozó moratórium kimondása mellett. Az egyetemes szabadságjogokat, a jogállamiság tiszteletben tartását és az emberi jogok tiszteletben tartását fontosnak tartjuk a belarusszal kapcsolatos jövőbeli politika kialakítása szempontjából, és ahogy ilyen esetekben tenni szoktuk, megerősítettük, hogy az Európai Unió ellenzi a halálbüntetést, aminek nincs elrettentő ereje a bűncselekmények szempontjából, és amely megtagadja az emberi méltóságot és az emberi élet integritását. Felszólítottuk Belaruszt, az egyetlen európai országot, amely még mindig él a halálbüntetés lehetőségével, hogy mondjon ki egy moratóriumot erre vonatkozóan, és legyen ez az első lépés a halálbüntetés eltörlése felé. Az EU mindig felvetette ezt a kérdést, amikor egyeztetett a belarusz hatóságokkal, például amikor az emberi jogi főképviselő Visz úr 2016 márciusában az országban járt, a legmagasabb szinten Lukasenko úrral vitatta ezt meg, és a halálbüntetéssel kapcsolatos konferencián is Minskben ezt megemlítette. Június 7-én az emberi jogi párbeszéd keretében is említésre került ez a téma, és ez a párbeszéd egyébként most először zajlott Belarusban. A külügyi szolgálat főigazgatója volt ott jelen, ami egy különösen magas szintű képviseletet jelent az ilyen fajta párbeszéd szempontjából. Az EU-Belarus koordinációs egyeztetési ülésén is két alkalommal 2016-ban ezt felvetettük, valamint november 21-én a nagykövet Lukasenko elnök, elnökkel vitatta ezt meg. És a delegáció vezetők is rendszeresen felvetették ezt a problémát. Egy olyan ülésen, amelyen az Egyesült Királyság, a belarusz hatóságok is részt vettek Minskben. És, amit szintén hangsúlyoznunk kell ezen konferenciával kapcsolatban, ez volt az első alkalom, hogy a Viaszna emberi jogi szervezet képviselője részt vehetett ezen a rendezvényen. Azt is kérdezték, hogy a belorusz hatóságok milyen választ adtak. A hatóságok beleegyeztek abba, hogy részt vesznek ezen említett rendezvények megszervezésében márciusban és decemberben. 2016. októberében pedig Belarus elfogadta az első nemzeti emberi jogi cselekvési tervet, amelynek végrehajtására 2019-ig kerül sor, és az egyik rendezvény, amelynek megrendezése mellett ígéretet tettek a hatóságok, ez a halálbüntetés alkalmazására, valamint a nyilvánosság értékelésére vonatkozik. Fontos az ilyen nyilvános rendezvények megtartása, mert az elnök és a hatóságok továbbra is indokoltnak tartják a halálbüntetés alkalmazását, azzal érvelve, hogy a közvélemény ezt támogatja. 2000 1996-ban egy népszavazást itt tartottak erről, és a lakosság nagy része támogatásáról biztosította a hatóságokat. 2016 márciusában pedig a Vilniuszi független tanulmányok csoportja úgy gondolta, hogy a belorusz lakosság, a belorusz nők 50%-a, a férfiak több mint 46%-a támogatja ezt. Főleg a fiatalok, tehát nem számíthatunk arra, hogy pusztán az idő előre haladtával el törlődik ez a, eltörlik a halálbüntetés. A képviselőház egyik képviselő azt javasolta, hogy tűzzék a parlament alsóházának napirendjére ezt az áprilisi ülésszakban, de a belarusz rezsim úgy döntött, hogy nem enged a külső nyomásnak, tehát arra számíthatunk, hogy az elnök akkor hozza meg majd az erre vonatkozó döntést, amikor az időt elérkezetnek látja. Időközben azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az Európai Unió Belarusszal kapcsolatos politikáját, illetve az emberi jogi stratégiáját hogyan befolyásolja a halálbüntetés alkalmazása. Ez természetesen rendkívül aggasztó az Unió és a tagállamok számára és ezt a tavaly februári tanácsi következtetések is alátámasztják. Ezen tanácsi következtetések többek között kimondják, hogy Belarus által foganatosított kézzelfogható lépések a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében kulcsfontosságúak lesznek az EU-Belarus iránti politikájának alakulása szempontjából egy megfelelő jogalap megteremtése, hogyan ezt Belarus is kérte, egy hosszú távú, közép-hosszú távú cél számunkra, amely ezen kézzelfogható lépések megtételétől függ majd, és a halálbüntetésre vonatkozó moratórium egy nagyon fontos lépés lenne ebbe az irányba. Az első irányadó dokumentumokat a partnerségi prioritásainkról elküldtük a belarusz hatóságoknak, és a válaszukra az elkövetkező hetekben számítunk. A halálbüntetés az egyik kulcsfontosságú kérdés ebben az említett dokumentumban, amely majd a további viták alapját képezi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ausztravicius úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hallottuk a választ három általam feltett kérdésre. Az igazság az, hogy meg kell értsük, milyen országgal állunk itt szemben. Ez egy autoriter ország, amelynek irányítása egy ember kezében áll, aki egy rendkívül személyes politikát folytat, és a halálbüntetést nem csak azért tartja fenn, hogy büntesse a bűnözőket, hiszen a belorusz börtönökben épp elég kemények a körülmények. Az elítéltek szempontjából ez épp elég büntetés, de számára azért fontos a halálbüntetés, hogy a tekintélyét fenntartsa és bizonyítsa azt, hogy mennyire erős, és rajta kívül senki más nem uralkodhat az országban. Tíz nyilatkozat. Az európai intézmények azt hitték, hogy talán a hetedik, vagy majd a nyolcadik nyilatkozatot követően a helyzet megváltozik? Ezt komolyan gondoljuk? És majd lesz egy 13., 14. vagy akár 17. nyilatkozat is, még ebben az évben semmi sem fog változni. És végeredményben az Európai Parlament a textil kvótákra, textil kvótákkal kapcsolatban pozitív döntést hozott, az állásfoglalást megszavazta. Nem hiszem, hogy Belarusza kapcsolatban itt elég komolyak vagyunk. Ez az utolsó európai ország, amelyen idejét múlt politikát folytat, mi pedig továbbra sem vagyunk képesek egy elvekre épülő politikát folytatni. Elnök úr, nem hiszem, hogy ez egy kielégítő válasz lenne. Nem hiszem, hogy valóban felmértük a helyzetet, és továbbra is elbagatelizáljuk Belarus vonatkozásában az európai értékeket. Vuole reagire? Prego. Thank you. We did not expect a miracle after the eighth. Köszönöm. Nem vártunk csodát de azt gondoltuk, hogy nem szabad azt a benyomást sem tenni, hogy változott a politikánk, folyamatosan támadjuk, illetve nem támogatjuk a halálbüntetést, ellenezzük, Belarusban is ellenezzük. Kritikus kapcsolattartás politikáját alkalmazzuk, olyan intézkedéseket is beleírta, amelyeket ön említett, vámok, illetve az ebb és finanszírozáshoz való hozzáférés, mint politikai eszköz. Emellett próbálkoztunk az elszigetelés politikájával is, nem működött. A kapcsolattartás politikája viszont bizonyos pozitív lépéseket eredményezett, jó irányba mutató lépéseket, arra számítunk, hogy ezek folytatódni fognak, és ezek a kézzelfogható lépések azok, amelyekre a jövőben is számítunk, és amelyek a jövőbeli politikánkat alakítani fogják. Grazie. Terce ultima Köszönöm. Utolsó szóbeli kérdés. Kósa Ádám teszi fel. Eh, Nincs itt. Eh, Tökés úr kapja meg a szót helyette. Elnök úr, tisztelt kollégák! Megdöbbentő elnézést kér Kósa Ádám, hogy hiányzik erről a meghallgatásról, de nem, tudott, nem tud személyesen részt venni rajta, és engem kért meg, hogy képviseljem őt. Megdöbbentő adat, hogy az emberiségnek körülbelül egy milliárd, egy milliárd tagja él fogyatékossággal a világon. Hihetetlenül nagy szám. Tudjuk, hogy a fogyatékosok emberi jogaira vonatkozó konvenció emberi jogi alapokra helyezi a, a fogyatékosok megsegítésének a kérdését, de mivel a fogyatékosok 80%-a harmadik ország, a világ harmadik országaiban él, ezt az emberi jogi megközelítést nem tudja érvényesíteni a nemzetközi közösség, hanem inkább karitatív alapon próbál segíteni a rászorulókon. A kérdés úgy szól, hogy a külügyi szolgálat miként tudná az emberi jogi megközelítést érvényesíteni a világon a harmadik országokban élő fogyatékos emberek irányában a jótékonysági, karitatív megközelítéssel szemben. Erre kértük a, a külügyi szolgálat a bizottság válaszát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy a fogyatékkal élők jogait érvényesítse a külügyi fellépésében, aktív integráció segítségével, illetve azáltal, hogy aktív részvételt biztosít a fogyatékkal élőknek, az emberi jogi megközelítést próbálja érvényesíteni. Ez pedig azt jelenti, hogy a legfontosabb normatív keret a CRPD egyezmény, tehát az ENSZ fogyatékkal élők jogaira vonatkozó egyezménye. Tehát a fogyatékosság egy emberi jogi kérdés, nem pedig a jótékonysági kérdés ezen kívül. Egy emberi jogi alapú megközelítést alkot, alkalmazunk a fejlesztési, fejlődési stratégiánkban. Ez öt alapelvre épül hogy ne okozunk kárt, hanem ehelyett a lehető legjobbat érvényesítsük. A második, eh, ellenezzük a diszkriminációt. A harmadik, eh, részvételt biztosítsunk a döntéshozatali folyamatban. A negyedik, az átláthatóság, illetve az információhoz való hozzáférés. Az ötödik, az elszámoltathatóság, illetve a jogállamisághoz való hozzáférés biztosítása. Ezek az elvek biztosítják, hogy eh, a fogyatékkal élők jogait érvényesítjük a fejlesztési együttműködésben, és érvényesítjük a fogyatékkal élők jogait, összpontosítva arra, hogy ezeket a jogokat megvédjük. Így hozzájárulhatnak a fejlesztési erőfeszítésekhez az adott országokban, egyenlő jogokat biztosítván számukra ugyanúgy, mint a, a társadalom más résztvevői számára. Igen, köszönöm szépen a választ, elfogadom a választ. Gyönyörű eszmény, hogy kiszélesítsük emberi jogi irányba a fogyatékosok megsegítésének globális ügyét, de gondolom ez még nagyon távoli eszmény, amíg megvalósul. A ténylegesen megvalósulhat a harmadik országokban is. Grazie, grazie, grazie. Köszönöm. Köszönöm szépen a képviselőknek a kérdéseket, illetve a külügyi szolgálatnak is köszönöm, hogy eljött és választ adott a kérdésekre. És most pedig folytassuk a munkát a masrek országokkal fenntartott kapcsolatért felelős küldöttséggel közösen. A panelistáknak adnám meg a szót, illetve azt kérem, hogy jöjjenek ide föl a pódiumra. Bene, possiamo iniziare questo nostro incontro che considero di grande importanza, come ho detto, in associazione con la delegazione. nagyon fontos ülés eh, rész következik. Davvero molto importante. A másik országok delegációjával együtt eh, emberi jogok helyzete Szíriában Eh, rendkívül sürgős és eh, érzékeny témáról van szó. Valójában a szíriai kérdés továbbra is eh, az újságok címlapján kere szerepel. Két nappal ezelőtt újra kezdődtek a tárgyalások a szíriai kormány és az ellenzék között Asztanában, és most öt fontos vendégünk van, akik beszélnek a jelenlegi helyzetről, illetve a múltbéli emberi jogi jogsértésekről. Eh, Antoine Audo eh, püspök van itt, alepói püspök és a Caritas Szíria elnöke. 1946-ban eh, született Aleppóban, és a jezsuitákhoz belépett 1969-ben, 79-ben szentelték papá, és én most köszönöm neki, hogy itt van. Másik vendégünk Siár Kaleál, egy újságíró és emberi jogi aktivista Afrin Aleppóból, 30 hónapot töltött el egy damaszkuszi börtönben emberi jogi munkái miatt letartóztatása előtt Lakhdar Brahimival, az ENSZ korábbi külön megbízottjával működött együtt. Aztán itt van Matthias Benke, aki a Szíria koordinátora az ENSZ menekültügyi hivatalának, és az albizottságunk néhány tagjával már találkozott. Itt van még Joshua Landis professzor is, aki a Center for Middle East eh, Studies eh, igazgatója az Oklahomai Egyetemen. Landis úr eh, szintén elnöke a Syrian Studies Associationnek, és itt van Sarah Lee Whitson még, aki ügyvezető igazgatója a Human Rights Watch közel-kelet-észak-Afrika tagozatának, és 19 országra terjed ki az ő figyelme, 10 országban vannak képviselői ennek a szervezetnek, több tucatnyi emberi jogi kiküldetésben vett részt az egész régióban. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jól kiválasztott vendégek. Üdvözlöm megint a külügyi szolgálatot is, és először megadom a szót társelnökömnek, Matthias asszonynak, aki elmagyarázza, hogy hogyan megy ez az ülés. Köszönöm szépen. Megvárom, míg mindenki felteszi a fejhallgatót. Do you have? Okay. Okay. I can speak in English as well. Yes. Okay, I'll speak in English. So, good afternoon, <laughs> everybody. Köszöntök mindenkit. Először is szeretnék gratulálni önnek a megválasztásához. Nagyon sokat működtünk már együtt a DROA albizottsággal. Ezt fogjuk tenni a második félidőben is. A Masrek delegáció a Masrek térség négy országával foglalkozik, nem csak Szíriával, hanem Libanonnal, Jordániával és Egyiptommal is foglalkozunk, de gondolhatják, hogy az elmúlt évek során a fő témánk, a fő vita pontunk Szíria volt. Sok vendégünk van ma itt, ezért kezdetben nem szeretnék bővebben szólni, mert úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy önöknek megadjuk a szót, és így ismertetni tudják álláspontuk, álláspontukat, aztán pedig megtartjuk a vitát. Köszönöm, hogy eljöttek, és azt hiszem, hogy kezdhetjük is Audó úr parancsoljon. Perfetto, grazie. Puoi parlare anche in portoghese, che c'è la traduzione okay, del caso. Uh, ok, ok. Eh, comincerei proprio... Természetesen lehet beszélni portugálul, hogyha akarja. Kezdeném, és 10-12 percet adok Eh, Antoine Audó eh, püspök úrnak. Mesdames et messieurs, depuis la mi Hölgyeim és uraim, 2016. december közepe óta minden minden eh, szem Aleppo felé fordul, amely a második legnagyobb városa Szíriának, Damaszkusz után. Aleppo egy kereskedelmi és gazdasági központ, egy történelmi központ, kulturális központ, egy minden szempontból gazdag város. A sokszínűség, az etnikai és vallási sokszínűség terméke, eh, keresztény és eh, muzulmán, és nyelvi sokszínűség is jellemzi. Eh, egy többféle szinten is szekuláris örökség birtokosa, a nyugat és a kelet találkozása. Eh, Aleppo keleti része, ahogy ezt a médiában láttuk, kiindulási pontja lehet egy gondolkodási folyamatnak. Eh, mit jelent eh, Kelet-Aleppo, ott van a Szuk, a Citadella, az Omajad mecset, a történelmi város és több tucatnyi száz más más mecset is, valamint ott van az örmény, a szíriai és a bizánci keresztény templom is, és most látjuk azt, hogy ez a gazdasági, kulturális, társadalmi gazdagságú város, ez pusztul, elpusztult, mint hogyha valami fajta iszonyatos látványosság lenne ez, Eh, amely korábban büszkeséget, stabilitást, jólétet eh, jelentett, robusztus történelemmel rendelkezett, eh, ez most eltűnik. A Caritas Szíria elnökeként és a város lakójaként és a Káldeánus Egyház püspökeként én többször jártam a város keleti részében is, és fel tudtam mérni a viszonyokat, találkoztam a családokkal, és megpróbáltam humanitárius szinten beavatkozni. Eh, a város eh, ezer része iránti érdeklődésemet csak megerősítette, a január 19-22-ig tartó látogatás is, csak néhány napja volt, eh, Mario Zenari kardinálissal, bíborossal, Eh, akit áltózó eh, eh, püspök is elkísért a pápa képviseletében. Ezen látogatás során egy karitász központot adtunk át, amely különösen a gyerekek, nők és öregek gondoskodását hivatott ellátni. Mi mindenképpen szeretnénk segíteni a családoknak, hogy lábon tudjanak maradni, és újra szervezzék magukat. A gondolataimat e rövid bevezető után két részre osztanám. Az első részben beszélek Ce titre décrit bien les... széteséséről, az Alepóiak sorsáról, különösen Alepó keleti E, részéről, amely most a romokból ébred újra minden szinten. E, az NGO-k, a kormány, e, mindannyian azt várjuk, hogy a figyelem elsősorban az oktatás és az egészségügy felé fog fordulni. Látjuk, hogy az ember teste és lelke is sokat szenvedett, butant de la main. Comment comprendre les raisons de cet éclatement? Hogyan lehet erre az összeomlásra, erre a leromlásra válaszolni? Nyilvánvaló, hogy a törzsi alapú társadalom, a regionalizmus, az agrárius társadalom és a tradicionális vallások harcolnak itt a globalitással és a globalizációval és a modernitással szemben egy ország összeomlása, egy vidék összeomlása nem érthető meg, hogyha nem reflektálunk a múltra, Eh, amelyet sokan ideálisnak látnak, holott valójában egy egypártrendszer van, eh, mégis a szíriai kormány valami fajta kohéziót eredményezett, egy regionalizálás, egy globalizáció kellett ahhoz, hogy, eh, hogy Szíria szociális vagy társadalmi egyensúlya összeomoljon. Itt szerepet játszottak a vallási különbségek, regionális különbségek, gazdasági különbségek is, és látjuk, hogy a gáz és az olaj, a fegyverkereskedelem, amelyet Ferenc pápa sokszor pellengére állított és tett felelőssé Szíria sorsáért. Látjuk, hogy a szuniták és a síták ellenállása is, szembenállása is kiélesedett, és látjuk azt, hogy milyen komoly szerepet játszik az arab-muzulmán világban a vallás továbbra is, és a vallási ellentétek. Ez a harc a síták és a szunniták között, és az, hogy az iszlám nem tudott válaszolni a modernitásra, a globalizációra, és nem vette át a polgárság koncepcióját, az emberi jogok koncepcióját a nyugattól, e, emiatt nem tudja biztosítani minden embernek a helyét a társadalomban. A, az arab világban nehéz megkülönböztetni a politikát a vallástól. És most a második vatikáni zsinatról szólnék néhány szót, amely 50 éve zárult, és amely nek megértése eh, talán segíthet eh, bennünket ennek a helyzetnek a megértésében, és ennek a zsinatnak a legnagyobb eh, hozadéka három fontos dokumentum, az Unitatis Reintegratio, a Nostra Etate, amely a valvas, vallások közti párbeszédről szól, illetve a Dignitatis Humane, amely a vallási szabadságról szólt. Ez három kulcs dokumentum, amely a katolikus egyház és hívei számára lehetővé teszi, hogy a társadalom minden rétegével párbeszédet tudjon, tudjanak kialakítani Eh, mégpedig eh, a szolidaritáson, a közjón és a méltóságon alapuló párbeszédet. Az arab-muzulmán társadalomnak szüksége van egy ugyanilyen eh, folyamatra, nem az emberi jogokat kell a nyugati szempontból rájuk erőltetni, nincs szükség fegyver eladásokra sem. Végezetül az első rész lezárásaként elmondom, hogy a szíriai nép nagy része eh, megérti azt, hogy milyen következményekkel jár, eh, és milyen nehezen gyógyítható majd az a migrációs hullám, amely bekövetkezett, eh, hogyha itt ma látjuk azt, hogy az öt éve tartó háború egy teljes összeomlást eredményezett, több millió ház omlott össze, gyárak, kereskedelmi boltok, helységek, infrastruktúra, kórházak, megszűnt az áramellátás, nincs úthálózat és most néhány statisztikát ismertetnék. 7 millió belső menekült van Szíriában, 7 millió a menekült a környező országokban, 2 millió migráns Európában, 2 millió gyerek nem jár iskolába. A Szíria társadalmi szövete szétszakadt, szétszakította ez a háború, a fanatizmus, a gyűlölet és a tudatlanság és a kérdés, amit fel kell tenni a következő, mit lehet tenni ahhoz, hogy ebből kilépjünk, és ezzel elérkeztem a második részhez. A kohézió, eh, a humanitárius segítség és az újjáépítés, a nyomor eh, képeit láttuk eh, Kelet-Aleppóban, és nem maradhatunk tétlenek, és nem sírhatunk csak passzívan. A válság közepette a, vás, a vallás és a keresztények a reményeikbe kapaszkodnak. Egyrészt eh, eh, sajnálják a különböző vallási helyek elvesztését, mindent megtesznek annak érdekében, hogy újjáépítsék ezeket a helyeket, megvigasztalják azokat, akik vigaszra szorulnak. A az iszlámista csoportok elszaporodása, akik szent háborút csinálnak a vallás nevében, ezzel szemben a keresztények inkább elmenekülnek, elmennek, megölnek papokat, megölnek eh, híveket azért, mert nem tagadják meg keresztény hitüket. Eh, több tucatnyi templomot eh, elpusztítottak, keresztény falvak ürültek ki, és az ország más részeiben élő keresztények is attól félnek, hogy ugyanerre a sorsra jutnak ezek a keresztények a régi és az új testamentumban keresnek vigaszt, a liturgiában, az örökségükben, és tudatában vannak annak, hogy a mezopotám egyház örökösei, Conversion. Oui. Ez egy nagy, egy szép, büszke, hűséges kereszténység, kincsek őrzője évszázadok óta amit a mártírok vére öntözött, megőrizzük nem magunk számára önző módon, hanem azért, hogy az igazságot és a fényt a világra és a muzulmán világra is kiterjesztjük. El tudnak képzelni olyan Szíriát, ahol nincsenek arab keresztények? ahol nem tisz, más, tisztelik a másságot. A pápa azt mondta, hogy elképzelhetetlen a közel-kelet a keresztények nélkül a szíriai és egyéb keresztények kettős elhivatottsággal rendelkeznek, egyrészt az iszlámmal szemben, másrészt az egyetemes egyházzal szemben. Kettős küldetésük van, két tüdővel lélegeznek, egy keleti és egy nyugati tüdővel, ahogy ezt eh, második János Pál pápa is eh, mondta, a tiszteletteljes párbeszéd kell a két egyház eh, között. A legjobbat kell kihozni az emberekből. Szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy a szíriai egyház nem arról akar beszélni, hogy milyen dolgokat szenvedett el a muzulmánoktól, és nem gondolja azt, hogy a kivándorlás a megoldás. Persze elszenvedtünk erőszakot, ugyanakkor van egy testvériség öröksége is, a barátság öröksége, ugyanabban a kultúrában nőtünk fel, ugyanazon a földön élünk, megosztjuk ezt a földet, az élet örömeit. Szíria jelenlegi válsága közepette a szegénységnek, a betegségeknek, beleértve a pszichológiai betegségeket vagyunk a tanúi, mely érint mindenkit, főleg nőket és gyerekeket. E, sokféle szegénység ez, amely erkölcsi, fizikai, is e, hozza a gyermekprostitúciót, a gyermekekkel való visszaélést, e, amely teljesen nyilvánvalóvá válik, szervkereskedelem is zajlik, fiatal lányokat adnak el 500 dollárért, van kényszerházasság is, az erőszak és a szegénység kéz a kézben jár. A minimális méltóság is hiányzik. Ez a másik aspektus egy társadalom lerombolásának. Milyen válasz lehet adni rá szíriaiként és keresztényként? oda kell figyelni a szíriaiak kéréseire, és vissza kell térnünk az egyház társadalmi doktrinájához, amely a szolidaritásra, az emberi méltóságra és a szubszidiaritásra épít. Szíriai kaldeánusként, a Caritas elnökeként én be akarok számolni mindenről, La violence se déchaîne. Növekszik a szegénység, ugyanakkor én szeretném azt az örömöt is megosztani, amely eh, abból fakad, hogy eh, sok keresztény dolgozik együtt muzulmánokkal az elüldözettek megsegítésén. ápolva egy csodálatos történelmet, és ugyanazt a polgárságot, ugyanazt az identitást. Mielőtt befejezem, engedjék meg, hogy Ferenc pápától idézzek, aki beszélt a találkozás értékéről. Egy olyan kultúrában élünk, ahol az összeütközés a jellemző, a fragmentáció jellemző, de nekünk eh, fel kell keresnünk a másikat, és a kultúrával és a hittel eh, a barátság kultúráját kell kialakítani, ahol testvéreket találunk, és ahol beszélni tudunk azokkal is, akik nem úgy gondolkoznak, mint mi, akik más vallás követői önök, európai parlamenti képviselők, eh, mi önöktől azt szeretnénk, hogy segítsenek az újraépítésben ez nem egy könnyű feladat, ugyanakkor mégis lehetséges, hogyha megvannak az eszközök, és elkerüljük a múlt hibáit. Bátorítsák és finanszírozzák az oktatási projekteket azért, hogy kialakuljon a párbeszéd. A a másság tisztelete, elfogadása, hogy mindenki lehessen önmaga és hívő vallási szinten. L'autre et la dignité. A, a méltóság, a szabadság, a szolidaritás tere, a közjó előmozdítása eh, álljon mindenkinek a középpontjában. Egy olyan polgár legyen mindenki, lehessen mindenki, aki ugyanolyan jogokat élvez. Vissza kell állítani, helyre kell hozni eh, pszichésen és eh, testileg is az embereket, el kell látni őket megfelelő gyógyszerekkel. Hölgyeim és uraim, Szíria nevében és saját nevemben is köszönöm hogy meghallgattak, megértettek, és eh, hatékony segítséget nyújtanak nekünk. Merci beaucoup, grazie Monsignore. Eh, adesso diamo la parola a... Köszönöm szépen. És most pedig megadom a szót Helel úrnak, Körülbelül 12 perc áll rendelkezésekre. Köszönöm szépen. وبالاخص رؤساء اللجنه الفرعيه لحقوق الانسان ورئيسه وفد العلاقات مع دول المشرق. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen uh, az Európai Parlamentnek, hogy meghívtak, illetve a Masrek uh, országokkal kapcsolatot tartó delegációnak is köszönettel tartozom. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és készen állok arra, hogy a kérdéseikre válaszol, válaszoljak. A szíriai fogvatartottakkal foglalkozó munkacsoportnak a tagja vagyok, és feladatunk az, hogy dokumentáljuk az emberi jogsértéseket, illetve a Szíriában elkövetett ilyen jellegű bűncselekményeket. Munkánk segítségével követjük a helyzetet, követjük a felszabadított fogvatartók, fogvatartottak helyzetét, illetve követjük azokat, akik Európába kerülnek, és nyomon követjük a helyzetüket. Én is az emberről kívánok beszélni, illetve az igazságszolgáltatásról Szíriában. Nagyon nehéz a jelenlegi helyzet. Most folynak a béketárgyalások, Aztánában a rendszer és a rendszer képviselői, illetve az ellenzék vezetői között minden, ami Szíriában történik, minden, amit az igazságszolgáltatás területén elérhetünk, érdekel, illetve a munkámhoz tartozik. A tűzszünet mellett törtünk láncsát, Oroszország, illetve Törökország hozta létre ezt a tűzszünetet, azonban ezt ö, többször megsértették. A Hezbollah, illetve mások megsértették ezt a tűzszünetet. A civilekkel kapcsolatban állok az adott térségben, és tudjuk, hogy a rendszer bombázásokat hajtott végre, valamint ezért az ellenzéket, az ellenzéket hibáztatták. Az Obama adminisztráció nemzetközi szinten hat év elteltével kudarcot vallott, és egy politikai vákum jött létre. A forradalom alatt az első hat hónapban csak pacifista szlogeneket hallottunk a nagykövet részéről, találkozni akart azokkal, akiknek politikai követéseik, követeléseik voltak. Azonban a rendszer rendfenntartói megjelentek a helyszínen, és letartóztatásokat hajtottak végre. A forradalmi szlogenekért nagyon súlyos büntetésben részesítették a résztvevőket. Ezt elmondtuk a nagykövetnek, azonban semmi nem történt. Az Európai Unióhoz fordulok. Azt kérem, hogy adjanak választ a kér- kéréseinkre, vessenek véget az erőszaknak, és hozzanak létre egy olyan helyzetet, amelyben a tettekért felelősségre vonják az elkövetőket. valóban békét, a meg kell találnunk a béke útját. Enélkül sehova nem jutunk. بغض النظر فإنه يجب أن يكون للمساءلة برأيي دور أساسي للوصول إلى اتفاق سياسي سوري ناجح Nagyon fontos tehát, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk annak érdekében, hogy elutasítsuk az erőszakot, előtes, elutasítsuk a jogsértést, és tárgyalások útján valahogy megtaláljuk az előrevezető utat a forradalmi erők és a rendszer között, akik elindították az erőszak hullámát. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy két és fél éven keresztül engem is fogva tartottak, Azért, mert az emberi jogokat védtem. Szeretném elmondani, hogy végül sikerült fogvatartottakat kiszabadítani, ezeket igazságtalanul tartották fogva. Megvannak azoknak a neveik, akik akik elkövettek bűncselekményeket, illetve kínzásokat. Szíriaiakról van szó, a, akik a, áldozatai ennek az erőszaknak, de semmit nem követtek el. Hangsúlyozni kívánom tehát, hogy Európa rendkívül fontos szerepet tölthet be. Képviselnünk kell az emberi jogokat, illetve fenn kell tartani a nemzetközi jogot. Az erőfeszítéseket megfelelően csatornázni kell, és nagyon fontos, hogy előrelépés történjen. Enélkül nem tudjuk megoldani a migrációs problémát, hiszen csak ez, hat, ez adhat megoldást. Radikálisan kell föllépni, az okokat, a gyökereket kell megvizsgálni, és kezelni kell azokat. A büntetlenség kultúrája miatt a szíriaiak elveszítették a hitüket az intézményekben, illetve a nemzetközi jogban. Ez azt jelenti, hogy egy teljes generáció hitetlenül fordul a nemzetközi jog felé, elveszítette a bizalmát, hogyha Európa részt vesz a megbékélésben és az újjáépítésben, a szíriai társadalom újjáépítésében, akkor biztosítani kell az igazságszolgáltatást, és szerintem ebben a tekintetben Európa nagyon fontos szerepet tölthet be hatékonyan felléphet. Ez, onban, ez azonban azt jelenti, hogy kézbe kell venni a bizonyítékokat, a dokumentumokat, és végére kell járni ezeknek a bűncselekményeknek, néven kell nevezni az elkövetőket, és megfelelően büntető törvényszék elé kell ezeket állítani. Ez az egyetlen módja annak, hogy előrelépés történjen. Tehát megfelelő igazságszolgáltatásra van szükség, akár itt Európában, akár máshol. Ezen kívül az ENSZ jelentését is nyilvánosságra hozhatjuk, amely jelentés a háborús bőnökkel foglalkozik. Ezen felépések nélkül nincs jövő. Vannak háborús bűnök, a szíriai, iráni, illetve orosz üzletemberek is elkövettek szíriai területen háborús bűnöket. Ezeket törvényszék elé kell állítani. Ugyanígy az iszlám képviselői bizonyos tárgyalásokban részt vesznek. Nagyon fontosnak tartom a, szociál a mm, civil szervezetek bevonását. muszáj föntartanunk a, ezt a garanciát, csak így érhetünk el eredményt politikai szinten. A nők részvételét is biztosítani kell. Az ENSZ határozatának megfelelően a szíriai aktivisták, illetve újságírók részt kell, hogy vegyenek ebben a folyamatban, de garanciát kell biztosítani számukra. Enélkül nem érhetünk el eredményt. Nagyon fontos tehát a civil társadalom fellépése. Itt kapcsolatban állok a keresztényekkel, a Damaszi keresztényekkel, akiket szintén, akik szintén erőszak áldozatai, dokumentumokkal is szolgálhatok. Arra vonatkozóan, hogy a Hezbollah minisztere, illetve más miniszterek nyomást gyakorolnak a damaszi keresztényekre. Van egy olyan iszlámista párt, amely az ellenzék mellé áll. Önök az emberi jogok megvédői. Tudniuk kell, hogy több millió szíriai szíriaiért fogva tartanak. Damaszban ellátogattam, megvizsgáltam ezeket az embereket. Én kurd származású vagyok, de ember és szíriai is. A legtöbb szíriai ugyanúgy, mint én, nem szélsőséges és nem iszlámista, nem olyan, illetve pontosan a, a, a szélsőségesek elleni ö, szlogeneket hangoztatják. Nagyon fontos tehát, hogy visszaállítsuk az igazságszolgáltatást Szíriába, enélkül semmilyen erőrelépés nem várhatunk. Köszönöm szépen. Most pedig Benke úrnak adnám meg a szót 10, 12 percben. Um, thank you very much, uh, Mr. Chairperson, and uh, congratulations. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is gratulálok a megválasztásához. Matthias asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a meghívást, nagy megtiszteltetés számomra, hogy tájékoztathatom önöket. A következőt fogom megkísérelni a kijelölt időkeretben. Az emberi jogok szemszögéből, az ENSZ megközelítéséből szeretném szemléltetni önöknek a helyzetet. Szeretnék arról beszélni, hogy az ENSZ mit tett Szíriában az emberi jogok érdekében, és aztán az érdemi kérdésekre térnék át, az általános helyzetre, és a közelmúltbeli fejleményekre, illetve azon aggályokra, amelyeket most tapasztalunk a helyzet alakulásával kapcsolatban, és remélhetőleg ezt sikerül véghez vinnem a kijelölt időkeretben, és beszéltek arról is, hogy mit tehetünk, és mi az, ami talán segít bennünket, hogy a helyes irányba mozduljunk el. Ami az ENSZ és az emberi jogok helyzetét illeti Szíriában, kezdettől fogva az ENSZ emberi jogi tanácsa egy vizsgálóbizottságot hozott létre, amely most már idestova öt éve működik, és dokumentálja a nemzetközi jog megsértését és nyilvánosságra hozza a jelentését. Ezek nyilvánosan hozzáférhető jelentések. Az ENSZ főtitkára következetesen tájékoztatott az ENSZ rendszerén belül a biztonsági tanácsot is tájékoztatta havonta a helyzet alakulásáról Nyilván az emberi jogi főbiztost, a korábbit és a jelenlegit is hallhatták. Hallották az emberi jogok helyzetéről tett nyilatkozatait, utóbb, legutóbb például az alepói helyzetről. Operatív szinten a humanitárius kérdésekkel, valamint a politikai kérdésekkel foglalkozó kollégáinkkal Együttműködünk a nemzetközi, a nemzeti civil társadalommal is, de erre még visszatérek majd. A fő kérdés az, hogy az ENSZ fő szerepe az volt, hogy felhívta a nyilvánosság figyelmét a szíriai helyzetre. Nemzetközi szinten tudjuk, hogy a megoldás kidolgozása szempontjából a nemzetközi közösség lebénult, és nem tudott megoldást felmutatni. Vannak humanitárius vonatkozású kérdések, például az otthonukat elhagyni kényszerülő személyek helyzete. Itt a humanitárius kollégákkal dolgozunk együtt, illetve az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog helyzetével is foglalkozunk, ami nyilván nem lett meg senkit. Az egyik fő kérdés az, hogy milyen mértékben hagyják figyelmen kívül a nemzetközi standardokat ebben a konfliktusban. A nemzetközi standardok el, erodálódtak, főleg ami a civilek helyzetét illeti. Katona, egy katonai és politikai játszma áldozatává váltak, ami a civilekre nézve óriási ö, ö, áldozatot jelent. Másodszorban nyomon követjük, mert gyakran nem sikerül elég jól dokumentálni az őrizetbe vételeket, de nem pusztán ezt, hanem a több ezer eltűnt személy helyzetére is utalhatok mindkét oldalon. Nyilván ennek a problémának a horderejével nem is vagyunk tisztában, nem tudjuk pontosan, hogy hány ember van őrizetben, letartóztatva hányan tűntek el. Ez egy komoly kérdés, amelyen foglalkoznunk kell, és erre is visszatérek majd később. A harmadik kérdés pedig az igazságszolgáltatás, illetve ennek a hiánya, és ez is érvényes mindkét oldalra, ahol azt tapasztaljuk, hogy terrorelhárítási intézkedéseket léptetnek életbe, eljárásokat kezdeményeznek, emberi jogi védelmet próbálnak biztosítani, ugyanakkor nagyon drágó igazságszolgáltatást alkalmaznak bizonyos fegyveres csoportok. A negyedik probléma pedig szerintünk, amelyel részletesebben, beatobban kell foglalkozni, ez a nemi alapú erőszak. Tisztában vannak nyilván a Daesh által alkalmazott szexuális rabszolgasság jelenségével, illetve a kormányzat által működtetett börtönökben a kínzások problémájával. Nem szabad etnikai konfliktusként minősítenünk ezt a konfliktust. Persze vannak szektáris jellegű elemei hiszen gyakran azért vannak személyek üldöztetésnek kitéve, mert egy adott etnikumhoz tartoznak. Ez volna az általános kép, csak hogy bizonyos fontos kérdésekre rámutassak. Ha pedig belemegyünk a részletekbe, a, megvizsgáljuk a közelmúltbeli fejleményeket, illetve az aggodalomra adó problémákat. Ahogy a konfliktus alakul, és az iszlám állam vagy a Daesh elleni offenzíva erősödik, azt tapasztaljuk, és ami főleg aggaszt bennünket, az az, hogy a civilek helyzete milyen lesz. Főleg az iszlám állam által uralt területeken, amelyek most más csoportok irányítása alá kerülnek. Azt tapasztaltuk, hogy Al-Bab intenzív bomba, bombázásoknak volt alávetve, annak érdekében, hogy az iszlám államot kiűzzék onnak, de ennek a polgári lakosság körében nagyon komoly áldozatai voltak. És beszélhetünk a rakkai lakosságról is. Az ott tapasztalt megtorlásokról, pusztán azért, mert az iszlám állam irányítása alatt élt a lakosság. Jelenleg Tudják, hogy több ostrom alá vett város van az országban. A helyzet folyamatosan alakul, változik. Ami azonban aggaszt bennünket most a derizuri helyzet, a Daesh ostromolja a várost, és gyakorlatilag a civil lakosság ellátási útvonalai a repülőtér felé öm, megszakadtak, és a kormányzat által irányított uralt Darez lakosságának a helyzete ezért súlyos. Decemberben tanulni lehettünk annak, hogy mi történt Aleppóban. Annak idején agasztottak olyan jelentések, amelyek arról tanúskodtak, hogy csoportos kivégzésekre került sor, és sok személy eltűnt. Úgy gondoljuk, hogy ezt nyomon kell követni, meg kell vizsgálni egészen pontosan, hogy mi történt. Az eltűnt személyek hol vannak, felvettük a kapcsolatot olyan személyekkel, akik fel tudják kutatni rokonaikat. Elnézést kérek, hogy ilyen gyorsan áthutok ezeken a pontokon, utána nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseiket is. A konfliktus alakulása során láthattuk, hogy helyi szinten megállapodások születtek a fegyveres ellenzéki csoportok és a kormányzati erők között, például az Aleppo utolsó szakaszában, amikor is a fegyveres csoportok gyakran kivonultak a civil lakosság legalábbis egy részével együtt. Ami aggaszt bennünket ezzel kapcsolatban, az az, hogy ennek milyen lesz a hosszú távú hatása, és mi történik ezzel kapcsolatban, milyen feltételek mellett kötötték meg ezen megállapodásokat a civileknek, volt választási lehetőségük, hogy döntsenek arról, hogy maradnak-e vagy elhagyják a városokat? Kaptak bármilyen fajta biztosítékot arra vonatkozóan, hogy visszatérhetnek, vagy itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a nagyon is sokrétű Szíria lakosságának összetételét változtatják meg. Ezt is konkrétan meg kell vizsgálnunk. Említettem a szektáris elemeket is, amit most megpróbálunk megvizsgálni. A szíriai kurdok által vezetett demokratikus erők kérdése. Mi történik a kurdok által átvett területeken? Van ott valamilyen fajta diszkrimináció, itt egy politikai lépés történik-e? Ez is fontos. És a legutolsó kérdés, ami nagyon időszerű most, ez Vadi Balar helyzete, Damaszkuszhoz közel, hiszen Damaszkusz vízellátásának egyik fő pontja ez, és ezt a helyet támadás érte, és a fegyveres csoportok feltételekhez támasztották a humanitárius segélyezők városba jutását, és gyakorlatilag azt állítják, hogy nem mehetnek be a városba, ha csak kivéve, hogyha szabadon bocsátanak fogvatartottakat, vagy egyéb lépések történnek, ami a nemzetközi jog szempontjából elfogadhatatlan. Ha a jövőbe tekintünk, Azt hiszem, hogy több felszólaló felvetette, hogy mit tegyünk, hogyan tud megbirkózni az ország ezzel a háborúval, illetve ezzel a realitással. Ez is az eddigi viták középpontjában állt. Az emberi jogok helyzetének szempontjából tudják, hogy a fő titkár, illetve a főbiztos is hangsúlyozta, hogy a szíriai helyzetet a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell vinni az igazságszolgáltatás biztosítása véget, de ez csak akkor történhet, ha erről döntést hoz a biztonsági tanács. A közgyűlés decemberben egy állásfoglalást fogadott el, amely létrehoz egy nemzetközi független vizsgáló mechanizmust, amelynek a feladata előkészíteni olyan ügyeket, amelyek bíróság elé kerülhetnek, nemzeti vagy nemzetközi bíróságok elé, valamikor a jövőben. Fontos lesz, hogy ezt megfelelő módon kihasználjuk, ezt a lehetőséget az, eltámol, az elszámoltathatóság és az igazságszolgáltatás érdekében. Tehát a méltányosságra kell törekednünk másfelől az asztánai politikai folyamatokat is figyelembe kísérjük. Remélhetőleg februárban az ENSZ berkeiben folytatódik ez a folyamat, ami véleményünk szerint nagyon fontos, és ebben az európai intézményeknek is komoly szerep juthat, az az, hogy ezt a politikai folyamatot az emberi jogokkal össze kell kapcsolnunk. Az emberi jogok érvényesítése kell, hogy legyen az az alap, amelyre építve a békéről tárgyalni lehet, nem csak azért, mert nemzetközi szempontból jogértelemben véve ez a megfelelő lépés, hanem azért, mert így lehet a sokszínűséget megfelelően, fenntartható módon kezelni, és ha valahol, akkor Szíriában erre nagy szükség van. Tehát itt elvi és pragmatikus érvek is vannak. Az emberi jogok egy eszközt biztosítanak, de ez mindenképpen a politikai folyamat része kell, hogy legyen, annak érdekében, hogy hitelesen bonyolíthassuk ezt a folyamatot. És a fenntarthatóságot is szavatolnunk kell. Ha nem tartjuk tiszteletben mindenkinek a jogait, akkor a méltósága, ugyan ezt a püspök is elmondta, nem lesz fenntartható. És visszakanyarodva a nemzetközi standardok semmibe vételéhez. Úgy gondolom, hogy az európai országok, az európai tagállamok és az Európai Unió komoly szerepet tölthet be a globális rend, a globális standardok érvényesítése érdekében. Itt olyan standardokról van szó, amelyekért komolyan küzdöttünk. Az utolsó megjegyzésem arra vonatkozik, hogy a szíriaiak számára fontos megnézni, hogy hogyan tudnak a múltban elkövetett bűncselekményekkel, a szenvedéssel megbékélni, meg boldogulni ezzel. Itt a múltat fel kell dolgozni. Említettem, hogy az elszámoltathatóság ennek a része. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy feltárják az igazságot, és megvitassák azt, hogy az igazságszolgáltatáson, a tételen keresztül hogyan tudnak segítséget nyújtani a, az embereknek. Itt egy olyan folyamatra van szükség, amelyet a szíriaiak irányítanak, a nemzetközi jog keretén belül persze, annak érdekében, hogy bizonyos értelemben véve megemészszék ezt a nehéz múltat, amelyet a jelenlegi válság jelent. Az utolsó megjegyzésem pedig egy felhívás volna ugyanis biztosítanunk kell a kontext, ebben a kontextusban a fenntarthatóságot, és be kell ruháznunk a civil társadalomba, hiszen a civil társadalomnak nagyon komoly szerep jut a jövő Szíriájának felépítésében. A korábban nem jutott neki ilyen szerep, ne feledjük, hogy a válság kiváltó okai pont arra épülnek, hogy az emberek gyülekezési jogot, szólásszabadságot követeltek. Tehát a civil társadalomnak komoly szerep jut, és az Európai Unió már most is komoly szerepet tölt be ennek érdekében. Itt nem olyas valamiről van szó, ami most releváns pusztán, hanem a jövőre nézve is. Köszönöm. Thank you so much. Uh, now will try to move to Oklahoma. Do you listen to us, professor? I have been... Professzor úr, hall bennünket? We do apologize because we are not speaking English all the time, so I'm, I understand that some of the, the, the... Minden volt angolul, ezért ön nem feltétlenül értette az előző felszólalásokat, elnézést kérünk ezért. Kérem, most vegye át a szót. Önöknél még reggel van, Oklahomában különösen, jó reggelt kívánunk, itt már délután van.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 Thank you, Professor. Uh, we will have only one more... Köszönöm, akkor már csak egy uh, hozzászólást hallgatunk meg, uh, és utána kezdődik a vita. Tessék. Okay. Sarah Lee Whitson. Sajnos mikrofon nélkül. Um, I think has so many important and interesting Nagyon sok fontos megjegyzés hangzott el, de ki kell mondani, mert ez a valóság. mint eh, ahogy a világban zajló események közül sokan az elmúlt hat évben kevesen becsülték volna meg, vagy jósolták volna meg, hogy mi lesz Szíriával. Eh, nagyon kis, eh, nagyon kevés jó hír van, és ez a szükséghelyzet valójában mindennapok rész, vagy mindennapok dolgává vált. Még a közepén vagyunk, bár talán a vége felé közeledünk egy polgárháborúnak, amely az ország nagy részét elpusztította. 470 ezer halott, 6 millió belső menekült, majdnem 5 millió nemzetközi menekült. Szíriában különböző háborúk játszódnak, több tucat nemzetiség, egy tucat állam érintett, akár fegyvert fegyveres, akár nem fegyveres formában. Amikor ez az egész egy békés felkelésként kezdődött, egy zsarnok ellen és emlékeztessük magunkat, hogy ez így kezdődött, azonnal és nagyon gyorsan átalakult ez valami mássá, szunita kontra síta, szekuláris kontra iszlamista, Irán kontra Szaudarábia, Oroszország kontra Amerika, Törökország kontra kurdok, a szíriai emberek demokráciáért indított harca valami mássá alakult. A Human Rights Watch hat éve dokumentálja ezt a vérontást, az erőfeszítéseinket leginkább az erőfeszítések nem járnak sikerrel, leginkább Oroszország eh, biztonsági tanácsbeli tevékenysége miatt. Eh, nincs kétség affelől, hogy a jogsértések nagy részét az Assad kormány követte annak ellenére, hogy máshol is dokumentáltunk jogsértéseket. Eh, nem szabad tehát hamis egyenlősségjelet tenni, mert a legnagyobb okozója a dolgoknak a kormány. Nem fogom most itt elmondani mindazt, amit tudunk, ami már sokkolt minket. És ugye felmerül gyakran, hogy miért engedte ezt a nemzetközi közösség, hogy megtörténjen. De nézzük a listát. Szíria és, Szíria és orosz légitámadások, amelyek civil területeket, otthonokat, piacokat, iskolákat, kórházakat érintenek hordóbombákkal, klaszterbombákkal, illetve egyéb illegális lőszerekkel és bombákkal. Putyin kifejezetten csatlakozott Assadhoz. A szíriai állam legemblematikusabb eszköze a hordóbomba, ami gyakorlatilag egy olajos hordó, amibe beletesznek mindenfajta fém darabokat, és ezt ledobják a gépről, vagy gyakran még mérgező anyagokkal is felöntik a hordót. Emellett az elmúlt négy évben legalább 13 különböző klaszterbombát használtak a kormányerők 400 különböző támadásban. Emellett gyújtóbombákat is használtak, legalább 18 jól dokumentált támadásunk van, vagy e támadásról tudunk beszámolni e, múlt, nyár, múlt nyáron. E, az ENSZ arra a következtetésre jutott, hogy a szíriai erők 2014-ben és 2015-ben vegyi támadásokat is indítottak. Ahogy hallottuk egy szemtanútól, emellett elterjedt a kínzás a szíriai börtönökben, és teljesen egyetértek a professzor úr javaslatával, hogy az ilyen börtönökbe eh, való bejutás az egy prioritás kell, hogy legyen a nemzetközi eh, közösség részére. 117 ezer ember tartanak fogva, hogy annyian tűntek el, Emellett kínzások, éheztetés, eh, bántalmazás jellemző. Legalább 12.679 ember halt meg 2011 márciusa és 2016 júniusa között a különböző börtönökben. E, a fegyveres csoportok maguk is követnek el visszaéléseket, gyakran ezeket nyilvánosságra is e, hozzák, és ezzel megosztják a szíriai népet, e, és elfordítják maguktól a nemzetközi közösséget. A múlt évben az iszlám állam és a korábbi Al-Qaeda társszervezet, a Jabhat al-Nusra, amely megváltoztatta ugyan a nevét, de még mindig tudjuk, hogy kik ők, szintén tüzérségi támadás alá vettek civil területeket, elraboltak embereket, gyerekkatonákat alkalmaznak, kivégzéseket tartanak, és megakadályozzák a humanitárius segítségnyújtást, illetve kínzásokat hajtanak végre. A közös vizsgáló mechanizmus azt is arra is jutott, hogy az ISIS is legalább egyszer mustárgázt használt. A lányok és a nők különösen súlyos korlátozás alá esnek az ISIS területeken. Az ENSZ vizsgáló bizottság arra jutott, hogy kényszerházasságok is jellemzik ezeket a területeket, emellett kínzás, nemi erőszak, gyilkosságok, illetve szexuális rabszolgaság az osztály része nagyon sok jazidi nőnek és gyereknek. Emellett a kormány és kormánybarát erők ostromolnak civil területeket, nem engedik oda bejutni a humanitárius segítséget, legalább 800 ezer civil van bezárva ilyen területeken. Ez megint csak egy nagyon fontos prioritás. Itt a kárenyhítésnek lenne, kárenyhítésre lenne szükség. Ahhoz, hogy meg ahhoz, hogy enyhítsük a helyzetet, ahhoz el kell ismerni, hogy hol tud segíteni, és tényleg csak marginális ügyekben tudunk segíteni. Először is el kell oszlatni azt a tévhitet, hogy azért következett be ez a helyzet Szíriában, mert az amerikaiak és az európaiak nem avatkoztak be. Valójában az amerikaiak és az európaiak katonailag beavatkoztak, sőt jelenleg is beavatkoznak, és igen régóta beavatkoznak, gyakorlatilag a felkelés eleje óta. Az Egyesült Államok és más országok, Szaudarábiában, Törökország és Katar elsősorban és először is a csoportok felfegyverzésével avatkoztak be. Visszatekintve egyetérthetünk abban, hogy a kevéssé ismert felelőtlen csoportoknak nyújtott fegyverszállítások nagyon nehézé teszik a helyzetet. Ráadásul a többi ország, Irán, Hezbollah, Oroszország és az ukrán miliciák nekik tetsző fegyveres csoportokat fegyvereztek fel a nyugati államok fő prioritásává vált a szíriai beavatkozás azután, hogy az ISIS területeket foglalt el, és azóta nemzetbiztonsági kockázatként látják. Ez az ISIS prioritás gyakorlatilag mindent e, überel, Azért talán, mert az ISIS-re mért vereség az elérhető célnak látszik, e, vagy legalábbis kevésbé kockázatosnak, mint e, Assad uralmának véget vetni a Human Rights Watch soha nem javasolt katonai beavatkozást Szíriában, ezt szeretném hangsúlyozni. El tudjuk fogadni azt, hogy az új amerikai kormány az ISIS-re mért vereséget fontos prioritásnak tartja, és illetve arra számítunk, hogy ezt tartja prioritásnak az ISIS megrömért vereséget, viszont átengedi a terepet minden egyébben Oroszországnak és Törökországnak. Trump elnök beszél arról, hogy el akarja pusztítani a radikális iszlám terrorizmust. Ezen a héten az amerikaiak és az oroszok közös légicsapásokat hajtottak végre Szíriában. Ezt a Trump kormány tagadja, tagadta, de ez nem feltétlenül jelent garanciát semmire csak eh, kis időbe telik, eh, és az amerikaiak, illetve egyes EU államok eh, nyilvánvalóbb szövetséget vállalnak Assaddal és Oroszországgal az ISIS ellen. Trump egyébként azt mondta, hogy nem fog fegyvert juttatni ellenzéki csoportoknak, mert nem tudjuk, hogy kik ezek az emberek. Eh, az asztanai tárgyalások azok nem béketárgyalások, hanem katonai tárgyalások, amelyeknek célja az, hogy megbí- rábírják az ellenzéket, hogy adják meg magukat, vagy ugyanarra a sorsra jutnak, mint Kelet-Aleppo. Assad és Oroszország eh, nyilvánossá tették, hogy ezek a tárgyalások, ahol egyébként csak katonai vezetők vesznek részt, ténylegesen arról szólnak, hogy eh, ki akarják terjeszteni a tűzszüneteket, illetve a megadási megállapodásokat, ahogy ez már máshol is történt. Az asztanái tárgyalások vége a különböző fegyveres csoportok kapitulációja lehet. Ráadásul az ISIS, a Nusra, az Ahrarásám és a PYD kurd párt nem részesei ezeknek a tárgyalásoknak. Én Egyébként nem gondolom azt, hogy bármilyen béke megállapodásnál feltétel lesz az, hogy Assad mondjon le, vagy azonnal, vagy a közeljövőben. Az ellenzéknek ugyanis nincsen ereje, nincsen ütőkártya, hogy ilyesmit kérjen. Törökország, eh, amely korábban Assad eh, lelépését követeltek, január 20-án bejelentette, hogy immár nem eh, realisztikus ezt várni. Ezt egy Twitter bejegyzésben hozták nyilvánosságra. Én arra számítok tehát, hogy az ISIS és a Nusra ellen állnak össze ezek a különböző erők. Ezzel az új valósággal szembe kell néznünk, ebben egyetértek a professzor úrral. Most még inkább számít az, hogy az európaiak az emberi jogokat és az igazságot hozzák előtérbe. Először is a saját földjükön. A menekült válság az nem csak Szíriát érinti, hanem elérte Európát is, és tudjuk, hogy milyen csúnya politikai következményekkel járt. Törökkorsz már nem nyitottak a határok a szíriaiak előtt, sem Libanon, sem Jordánia, sem Törökország felé. Trump azt javasolta ma, hogy az amerikai határokat zárják be a szíriaiak előtt. Az EU alkut kötött Törökországgal, és ezzel lelassult a menekült áradat Görögország és Törökország között. E, miközben tavaly egy millió szíriai kért e, menedéket Európában, ők csak a 10%-a a menekülteknek, és e, azt is tudjuk, hogy idén még kevesebben lesznek. A szíriaiak nagy részét egyébként az európaiak elfogadják menekültnek, ugyanakkor nagyon lassan dolgozzák fel a kérelmeket. Európa Európának osztoznia kell a szíriai menekültek újraelosztásában, e, és e, Európának ebben szerepe kell, hogy legyen. Emellett az európai államok tartoznak az ENSZ-nek, mert sok anyagi támogatást ígértek, és nagyon keveset nyújtottak. 70%-a hiányzik még a pénzeknek. Tehát az üzenetünk Európa felé a, nagyon egyszerű, tegyétek a dolgotokat, és járjatok elő jó példával. A liberális globális rend, amely egy haj még egyáltalán létezik, nagyon ingatag lábakon áll. Emellett szerettem volna utalni arra, hogy a török kormány és az amerikaiak arról beszélnek, hogy biztonságos területeket akarnak létrehozni szíriai polgárok számára. Ilyen komoly tervek azonban nem léteznek. A menekültek szíriai terepei azonban nem biztonságosak, gyakran megtámadták őket, tehát az ilyen javaslatokat kérem kezeljék nagy óvatossággal. Az Európai Elszámoltathatóság az nagyon kis reménysugár ebben a konfliktusban. Tudjuk, hogy a szíriai jogsértésekről szóló dokumentáció nagyon kiterjedt. Ez újságíróknak köszönhető emberi jogi szervezeteknek, ENSZ biztonsági, az ENSZ különböző szerveinek. Egyértelmű, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság nem tud szerepet játszani Szíriában. Ana Gomes képviselőnek és más képviselőknek is köszönöm, hogy levelet írtak a közgyűlésnek, hogy az ENSZ közgyűlésnek, hogy állítson fel egy új vizsgáló bizottságot, amely reményt ad arra, hogy a legsúlyosabb bűncselekményeket legalább valamikor bíróság elé visszük ennek a mechanizmusnak ki kell terjednie a különböző bizonyítékok összegyűjtésére szükségünk van. Az önök támogatására, hogy ez a mechanizmus, ez ténylegesen létrejöjjön és megkapja az erőforrásokat is. Az EU-ban azt láttuk, hogy a tényleges felelősségvállalás csak itt történik, és nemzeti bíróságok egyetemes jogelvekből kiindulva indítottak eljárásokat. Az európai országok büntetőeljárásokat indítottak szíriaiak ellen, olyanok ellen, akiket kínzással, emberrablással vádolnak ez azért volt lehetséges, mert áldozatok és elkövetők egyaránt érkeztek Európába. Sok európai ország, Hollandia, Belgium, Dánia, Svédország, Franciaország, Norvégia, Németország, az Egyesült Királyság és Svájc ügyészekből és rendőrökből álló háborús bűncselekményeket kivizsgáló speciális testületeket hoztak létre. Ezek az első hiteles kísérletek arra, hogy elszámoltassák az erőszak elkövetőit. Az egész emberiségét érintik ezek a bűncselekmények, és ezeket az embereket bíróság elé lehet állítani, még akkor is a külföldre menekülnek. Miközben kevés számú európai ügyről van szó, valami fajta reményt nyújtanak a szíriai áldozatoknak, hogy a helyi bíróságok is egy kis lehetőséget adnak majd az igazságra. A jelenlegi konfliktusról szólva, a szíriai kormányt és a fegyveres erő, csoportokat arra kell felszólítani, hogy hagyjanak fel az ostromokkal és a támadásokkal, miközben a béke nem látszik még, amennyiben előfordul, vagy mégis béke jön létre, eh, Európának ragaszkodnia kell ahhoz, hogy az elszámoltathatósági folyamat beinduljon, elengedjék a több ezer eh, igazságtalanul fogságba vetett eh, embert. Az átmeneti intézkedések, vagy az átmenetre szóló terv része kell, hogy legyen, hogy a biztonsági tisztviselőket valami fajta vizsgálatnak vetik alá, és azok, akik ellen emberi jogi jogsértések gyanúja merül fel, azokat fel kell függeszteni állásukból. Ezen minimális intézkedések nélkül eh, szíriai határai ugye nem fognak megváltozni. Enélkül, ezek nélkül az intézkedések nélkül nem lesz eh, béke Szíriában. Még egy dologhoz szólnék hozzá, és eh, kérem, hogy hagyjunk fel azzal, hogy az emberi jogok azok nyugati nyugati eszmék. Itt nem nyugati emberi jogokról van szó, amelyeket rá akarnak kényszeríteni a szíriaiakra. A szíriaiak azok továbbra is emberi faj, nem lettek valami más faj, tehát ne próbáljuk az emberi jogokat valami fajta nyugati találmánynak tekinteni, mert azok univerzálisak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, azt mondanám, hogy egy nagyon is átfogó eszmecserét folytattunk. Sajnos késésben vagyunk, de szeretném megadni a szót a képviselőknek, először is Lokpérer asszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen azt is, hogy egy ennyire érdekes konferenciát szervezett. Ma délelőtt beszéltünk arról, hogy hogyan lehet a háborús bűnösökkel megbírkózni. Nos, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon izgalmas a mai nap napirendje. Jó pár kérdésem lenne, először Halil úrhoz intézem a kérdésemet. Az, a szíriai legutóbbi parlamenti állásfoglalásban főleg a foglyokkal, illetve a börtönökbeli helyzettel foglalkoztunk. Azt hiszem, hogy az emberi jogi aktivisták lobby tevékenysége sikeresnek mondható. Beirutban van Európai Uniós delegáció, Damaszkuszban nincs, de fe, feladatunk az, hogy az eltűnt emberek ügyét figyelemmel kísérjük. Elmondta, hogy nagyon fontos, hogy támogassuk a civil társadalmat Szíriában, de az országon kívül is. Hogyan vélekedik erről, hogyan lehetne önöket támogatni, mit tehetne az Európai Unió? és talán a külügyi szolgálatot is meghallgathatnánk majd később, hogy Szíriában milyen civil szervezeteket támogatnak, hogyan próbálnak, hogyan próbálják a háborús bűnök ügyét kezelni, illetve hogyan vélekednek a béke folyamatról. Renke a felelősségvállalás, az elszámoltathatóság, a békítés témájában. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament több kollégája nyílt, levelel, nyílt levélel fordult az Európai Unióhoz, illetve a tagállamokhoz, amelyben azt kértük, hogy tegyenek mindent meg annak érdekében, hogy legyen egy ENSZ ügyész pozíció, tehát hozzanak egy ilyet létre, és ennek keretében függetlenül vizsgálják meg a különböző háborús bűnöket. Ön utalt a december 19-i állásfoglalásra. Ebben üdvözöltük ezt a vizsgálati mechanizmust, ez ugye egy széles kerül mechanizmus, és a négyes pontban ön azt mondja, hogy a legsúlyosabb bűnökkel kellene, hogy foglalkozzon ez a mechanizmus. Ön szerint mi az, ami ebbe a kategóriába esik? Aztán, ahogyan Landis professzor úrtól hallottuk, Assad valószínűleg győzedelmeskedni fog. És Benche úrhoz is fordulok a következő kérdéssel. Hogyan lehet az elszámolt, elszámoltathatóságot biztosítani, amikor a háborús bűnök elkövetői leginkább az Assad rendszer, és ők nem fogadják el ezt a mechanizmust, ezt a vizsgálati mechanizmust. Természetesen professzor úr, nagyon érdekes volt önt hallgatni, és azt mondta, hogy nem reális, egyetértek önnel, azt mondta, hogy nem reális az, hogy az Assad rendszer, illetve azok, akik leginkább felelősek a háborús bűnökért, a bíróság elé kerüljenek hamarosan. Mit jelent ön szerint ez a szó, hogy hamarosan? Ön szerint mikor lehet bíróság elé állítani őket? Vagy lehet-e? Ha csak nem gondolja úgy, hogy nem kellene őket büntető törvényszék elé állítani. Osztom az elemzését, hogyha saját országom történelmére gondolok, akkor ugye ott volt a náci Németország, és anélkül, anélkül, hogy a leginkább felelősöket ne állítottuk volna büntető törvényszék elé, nem tudnám elképzelni azt, hogy hogyan lehetett volna újra, újjáépíteni az országot. Aztán a uh, Whitson asszonyhoz fordulok. utalt arra, hogy mi a feladatuk az Európai Uniós tagállamoknak. Feltételezem, hogy amennyiben Assad győz, bele fog szólni abba, hogy ki térhet vissza az országba, és ki az, aki nem. Amennyiben egyedül hozhat döntést ebben a témában. Tehát elképzelhető, hogy nagyon sok szíriai menekült számára nem lehetséges, nem lesz majd lehetséges a hazatérés beszélt arról, hogy mit tehet az EU kívülről, ön szerint. Mit kellene tenni az EU-nak? Mit követel az EU-tól? A nagyobb mértékű finanszírozást, ugye a londoni konferencia elég sikeres volt, de van-e más kérés, van-e más követelés? Amennyiben amennyiben a menekültek nem térnek haza, nem térhetnek haza, ez milyen következményekkel jár? thank you, uh, thank you for... Köszönöm szépen, Anna Gomes kapja meg a szót. Köszönöm uh, a meghallgatás megszervezését, és nagyon sajnálom, hogy nem tudtam részt venni az ülés korábbi szakaszában. Nem tudtam mindenkit meghallgatni, csak az utolsó hozzászólót hadd mondjam el, hogy valóban nagyon is jelentőségteljes volt az, amit hallottunk. Huszonnégy órán belül 64 képviselő mobilizálódott, hogy ellensúlyozza a szórólapokat, mert amelyek arra vonatkoztak, hogy meg lehet ölni az ott levő embereket, az országban levő embereket, mert úgyis elfelejtették őket, és mi megmutattuk, hogy nem feledkeztünk meg róluk. A biztonsági tanácsnak feladata a felelősségre vonás. A kérdésem pedig a következő. Vannak helyi szervezetek, amelyek információt gyűjtenek és valóban egy nap az elszámoltathatóság lehetséges lesz, és a leginkább felelősöket törvényszék elé állítják. Nem elegendő az erre vonatkozó akarat, bizonyítékokra is szükség lesz. Tudom, hogy a kurdisztáni területen van ilyen jellegű munka. A KRG, illetve az egyik közösség a népírtással kapcsolatos háborús bűncselekményekre vonatkozóan bizonyítékokat gyűjt azért, hogy büntető törvényszék elé állíthassák majd az elkövetőket egy nap. Szíriában van-e hasonló tevékenység? Illetve az Európai Unió ö, hogyan támogathatja ezeket? Aztán természetesen én is támogatom Lochbiller asszony kérdését. Asszed, ügye kapcsán nagyon sok az ellentmondás, illetve nagyon sokan szönyeg alá seprik az alapvető elveket. Én ezt nem tudom megtenni. ellátogattunk a határ térségébe, a libanoni és szíriai határhoz, a Homs mellett 25 kilométerrel ott álltunk, és hallottuk, ahogy bombázzák azt a térséget és találkoztunk azokkal az első menekültekkel, akik elmondták, hogy ők nem akartak a szedelem fellépni, ők csak a titkos rendőrség ellen akartak tüntetni, de mivel Assad bombázta őket, ezért menekülniük kellett. Engem Mossad igazából nem aggaszt. Nézzük, mi volt a Bush rezsim alatt. Grúziában például a kínzásokra került sor. Nem tudom, hogy kérem még valaki szót. Due-tre minuti, se vuole. Professzor úrnak adom meg a szót két-három percre. Merci, monsieur le président. Euh, Merci, madame. Professeur, seulement deux, trois minutes maximum, ok? Oui, c'est bon. Két-három perce van összesen. La présidente, je voudrais d'abord saluer le collègue Joshua. Köszönöm szépen. Igen, tudom, hogy miről van szó, hiszen az itt elhangzottak nagyon jól mutatják a szíriai valóságot, és ez nagy érzelmeket korbácsolt fel. Két-három megjegyzéssel élnék. A Az emberi jogi ö, testület résztvevőjeként kérdésem az emberi jog érvényesítésére vonatkozik és arra, hogy mit tehetünk ezen a területen. Második megjegyzésem, kettős mércével mérünk az emberi jog területén, és ez ö, gátolhatja a forradalmat. Egy közösségi képet próbálunk építeni, azonban a társadalom egyre inkább eltávolodik az állampolgársági, a polgársági képétől, így pedig nem vihetjük sikerre a béke, béke, által, béke iránti erőfeszítéseket. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos az Európai Unió számára az, hogy támogassa a békülési folyamatot, amely a szíriai állam térségében folyik. A nemzetközi jog tiszteletben tartása nélkül a szuverenitás, a függetlenség elveinek fenntartása nélkül nem lehet megbékülés. Szíriában sem, de az egész régióban sem az Európai Uniónak föl kell lépnie, politikai megbékélés irányába segítséget kell nyújtania. A szíriai nép belső konfliktusainak kisimításában is részt kell venniük. Elnök, köszönöm szépen. És most nagyon röviden meghallgatjuk Éva Horelova asszonyt a külügyi szolgálattól. Köszönöm szépen. Nos, az Európai Uniós politikai elvek jól ismertek, ezek benne vannak az Európai Tanács külügyi tanácsának végkövetkeztetéseiben, illetve az ENSZ-el is beterjesztettük ezeket. Tehát most a konkrét tevékenységekre szeretnék kitérni, arra vonatkozóan, hogy a külügyi szolgáltat az Európai Unió hogyan támogatja ezeket a politikai elveket. A képviselők kérdéseire reagálnék. Támogatjuk a civil társadalmat, illetve az emberi jogvédőket Szírián belül, illetve Szírián kívül is. Dokumentáljuk az emberi jogsértéseket, illetve az ezzel kapcsolatos fellépéseket. Van egy Szecse nevű külön projekt, mely keretében bizonyítékokat gyűjtenek egy jövőbeli eljáráshoz illetve az eltűnt személyek nemzetközi bizottságával is együttmű, együttműködünk. Hercegovinában már széleskörű tapasztalatokra tettek szert. Itt egy itt foglalkoznak az elrabolt, illetve a jogtalan tartott személyekkel. Aztán a Euromed jogok szövetsége szíriai szervezeteket támogat, és azt mondhatjuk, hogy a szíriaiak nagyra értékelik az erőfeszítéseinket. Illetve beszélünk majd arról is, hogy hogyan dolgozhatunk együtt önökkel, illetve a fogvatartók ügyét hogyan véhetjük előre. Valóban nagyon fontos az elszámoltathatóság, a büntetlenség eltörlése, illetve megfelelő igazságszolgáltatás. Tudom, hogy ezek nagy fejcímek vagy főcímeknek számítanak, de megvannak az erre vonatkozó projektjeink, meg akarjuk valósítani ezeket a politikai elveket. A Mongerini asszony egy Európai Uniós regionális kezdeményezést indított el Szíria témájában, és itt is az ENSZ elveit követjük. A újjáépítés és a megbékítés a célunk. Ezen kívül lesz egy brüsszeli konferencia tavasszal ebben a témában, valószínűleg április elején. Ennek a témája Szíria, illetve a régió és természetesen emellett a legfontosabb donorok vagyunk. A humanitárius felépés menet politikai szinten tevékenykedünk. Nem csak adományokról van szó, hanem a, követel, a kötelezettségvállalások teljesítéséről is. Eleget kell tennünk ezeknek a követeli, kötelezettségvállalásoknak. Az Európai Unió pénzügyi területen ezt teszi, de mellett támogatjuk a politikai folyamatot, olyan körülményeket hozunk létre, amely a Szírián belüli párbeszédet segíti, illetve a Genfi munkát. Elnök, köszönöm szépen. És most folytott sorrendben adnám meg a szót a panelistáknak, és először Witzen asszony kap szót. Mikrofont is kérünk. Öt perc áll rendelkezésére, asszonyom. Nos, azt hiszem, én egyetlen egy kérdést kaptam. Ez pedig, hogy milyen ajánlásokkal élhetünk az ENSZ felé, illetve mi a helyzet a menekültek áthelyezésével. Nagyon sok kérelmet elfogadtak, az áthelyezettek esetében sok még a kérdés, és limbó helyzetben vannak az emberek. Lehet, hogy hogy Assad nem fogja visszengedni a menekülteket, de azt hiszem, hogy most még túlságosan korai szakaszban vagyunk, nem mondhatunk ezzel kapcsolatban semmilyen ítéletet. Stratégiailag szerintem nagyon fontos lenne, hogy visszatérhessenek ezek az emberek, hiszen akik eh, elmenekültek, azok a, a, a tanult eh, társadalmi réteghez tartoznak, és eh, nagyon fontos szerepet fognak betölteni az ország újjáépítésében. Tehát ez az ország érdekét szolgálná, hogy visszatérjenek. Hogy biztonságban visszatérhetnek-e, és biztonságosnak érzik-e a visszatérést, ez már egy másik kérdés. Az iraki menekültek nagy része visszatér Irakba, és nagyon reméljük, hogy a szíriai menekültek nagy többsége vissza akar majd menni Szíriába, illetve ezt meg is teheti, akkor, amikor majd hely, helyreáll a szíriai helyzet. Um.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 Köszönöm szépen, professzor úr. Most pedig Benke úr kap szót. Köszönöm szépen. Nem fogok sok időt igénybe venni. Engedjék meg, hogy az ENSZ szemszögéből nézve mindannyian egy politikai megoldást szeretnénk, amely minden politikai érdekét szolgálja, ez a cél. A kérdés pusztán az, hogy hogyan tudunk elérni ehhez a célhoz. Ehhez kell egy folyamat, amelyen keresztül engedményeket kell tenni, kompromisszumra van szükség, ez a béke folyamat. És hogy különböző szereplők milyen szerepet vállalnak ebben a folyamatban, figyelembe kell vennünk, hogy nem lettünk naívak, nem gondolhatjuk azt, hogy ha nem érjük el a célok 100%-át, akkor nem teszünk semmit. Nem. A nemzetközi standardok, amelyekben a tagállamok megállapodtak, és amelyeket egyébként az Assad rendszer is, az Assad rezsim is ratifikált, ezek irányába kell dolgoznunk. Tehát nem úgy kell erre tekintenünk, hogy a legjobb a jó ellen, ellenfele, ahogy ezt a professzor úr mondta, hanem a standardok elérése érdekében kell dolgoznunk de az, hogy mikor érünk el oda, ez egy más kérdés. Szíria egyébként nagyon bonyolult kérdéskör, és éppen ezért hangsúlyoztam azt, hogy a szíriai nép kell, hogy legyen a középpontban. Ha csak nem egy olyan drákói megoldást kívánunk, mint amilyet a professzor felvázolt, a pozitívumokra kell építenünk. Azt hiszem, egy szíriai állampolgár beszélt nekem arról, hogy milyen szép mozaikot alkot Szíria, mennyire összetett sokrétű ország. Ezt nem lehet azt feltételezni, hogy ezt nem lehet helyreállítani. Nos, ez egy olyan folyamat, amelyért, amelynek érdekében dolgoznunk kell az imént említettem, hogy itt egy olyan konfliktussal állunk szemben, amelynek során nagyon súlyos bűncselekmények elkövetésére került sor. Azt hiszem nincs egyik oldalon sem olyan szíri állampolgár, akit ne érintett volna valamilyen formában ez a konfliktus. Ezzel valamilyen módon foglalkoznunk kell. Hogyan? Hogyan tudnak ők ezzel megbírkozni? Hogyan lehet igazságot szolgáltatni? Ezt meg kell vitatni, meg kell vizsgálni ennek részeként. Úgy gondolom, hogy amit ez a háború bebizonyított, az az, hogy valószínűleg ha fenntartható békét akarunk, nem lehet kikényszeríteni egy olyan rendszert, mint amilyen korábban hatalmon volt, tehát valamilyen fajta eltérő rendszerre van szükség a fenntarthatóság érdekében, ha csak nem ezt az előbbi megállapodást, megoldást akarjuk követni. Ez egy olyan megközelítés, amelyet figyelembe kell vennünk, és itt persze kompromisszumokra lesz szükség. A Nemzetközi Büntetőbíróság ehhez kapcsolódik, elszámoltathatóságra van szükség az elkövetett bűnökért, és éppen ezért hozták létre eleve ezt a bíróságot. És ez legalábbis egy olyan cél, amelynek az elérésére törekednünk kell, ha nem, akkor azt hiszem, hogy nagyon nehéz helyzetbe ravírozzuk magunkat. Valószínűleg mindez nem fog politikai szempontból persze bekövetkezni, ez az elszámoltathatóság. Én a Darfuri vizsgáló bizottságban részt vettem a Bush kormányzat idején, de ők sem ellenezték a bíróság elé utalást. Ez a független vizsgálati mechanizmus pedig amelyet az ENSZ közgyűlése létrehozott, ez ez egy olyan eszköz, amely nem lesz különösebben hatékony. Alapvetően két mandátuma van. Egyfelől a hatás körébe tartozik az információ és a bizonyítékok összegyűjtése, illetve elő kell készítenie a bíróság eljárásokat, amennyiben ezekre sor kerülhet, és erre korábban még nem volt példa ebben a formájában. Itt a legsúlyosabb bűncselekményekről van szó, ezt tartalmazza a szöveg. Persze ki kell dolgozni, hogy ez pontosan mit is jelent. Ennek eh, kidolgozása most eh, zajlik. Köszönöm, azt hiszem ennyi lett volna. Grazie. Sör Kaleál. Kaleál úr, parancsoljon. 5 percben. Köszönöm. Szeretnék válaszolni akkor a nekem feltett kérdésekre. Ön azt mondta, önök azt mondták, hogy a nemzetközi közösségnek, illetve az Európai Parlamentnek sikerült eh, lelkiismereti foglyokat kiszabadítani. Eh, ugyanakkor eh, valójában nagyon kis számú fogolyról van itt szó. Ilmatu ügyvéd, Abdelaziz Rayer, ők még mindig börtönben vannak. Abdelaziz Rayer, ő valójában alavita ráadásul az, hogy az iszlamisták eh, börtönben vannak, másoknál azonban érthetetlen. Egyébként Assad elengedte az egyik iszlamista eh, vezetőt is, aki tíz évet költött eh, börtönben, Ahrar Sham, egy iszlamista csoport, az ő vezetőjüket engedték el. és eh, hamarosan akár a tévébe is megjelenhet, és eh, arra számíthatunk, hogy eh, folytatja a tevékenységét. A nemzetközi közösségnek együtt kell működnie velünk, a civil társadalomban önöknek szüksége van partnerekre, mi erre felajánljuk magunkat. Dokumentálni kell az összes bűncselekményt, ami Szíriában történt, éppen ezért Szeretném, hogy az Európai Parlament közvetítőként is lépjen fel. Én nem tudom garantálni, hogy tisztességesen végbe megy egy fogolycsere, egy iszlamista csoport és a rezsim között. Ez a személy, akiről beszéltem az imént, ez egy olyan fogoly, akit elég konkrét okok alapján fogtak el. Eh, és hogyha a parlament itt közvetítőként lép fel, akkor eh, el lehet érni azt is, hogy csak az ártatlanok eh, szabaduljanak egy fogolycsere kapcsán, és a rezsim az csak a és elkerüljük azt, hogy ne csak az emberi jogi eh, jogvédők kerüljenek börtönbe, mint ahogy én voltam börtönben, az iszlám hadsereg vezetője az szabadon lett engedve, miközben emberi jogi jogvédők börtönben vannak. Tehát azok, akik elrabolták, eltérítették a szíriai forradalmat, akik ezt síta-szunita konfliktussá tették, azok mind szabadok. A civil társadalom, szíriai civil társadalom 30-40 fontos NGO-t ölel fel, mi mindannyiukat elismerjük, tiszteljük ezeket a szervezeteket, ezek a szervezetek egyébként az önök rendelkezésére is állnak, és készek arra, hogy kommunikáljanak önökkel. Most pedig Püspök úr kap szót. De nouveau, je vous remercie. Köszönöm, ismét megköszönöm önöknek azt, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy itt felszólaljak én eh, amit mondtam, azt a szíriai Caritas elnökéként eh, mondtam, eh, illetve káldeánus püspökként, és én megértem a különböző politikai elemzéseket, megközelítéseket, megoldást keresést, tudom, hogy ez mind rendkívül bonyolult, és remélem, hogy jól értik, amit mondok. Nem áll szándékomban politikai vitába eh, bocsátkozni, mert a helyzetem, illetve a pozícióm ezt nem is teszi lehetővé. Arról beszéltem, amit személyesen láttam, és eh, néhány megjegyzést tennék még ehhez hozzá. Először is eh, elmondanám, hogy nem szabad ítélkezni gyorsan. Természetesen az igazságkeresése az fontos, de mindenképpen a megbocsátásra, illetve a kibékítésre kell törekednünk, a párbeszédre, amelynek egyébként Szírián belülről kell e, jönnie, ezt nem lehet kívülről Szíriára e, erőltetni. E, Szíria az egy ország, amelynek megvan a saját történelme, művelt lakossága, iskolázott lakossága, tehát ennek az országon belülről kell jönnie. És Sara asszony által elmondattakra is reagálnék. Én nem a nyugati emberi jogi eszméket kritizáltam, nem ez volt a szándékom. Számomra az emberi jogok azok nemzetközi jogok és nemzetközi vívmányok, a, amikor a méltóságról, a közjóról, a vallásszabadságról, e, a szolidaritásról, e, méltóságról beszélek, akkor ezeket én e, univerzális vívmányoknak tekintem, amelyek egyébként nyugati értékek is. Ugyanakkor ezt gondolom, hogy a muzulmán arab világot támogatni kell abban, hogy integrálja ezeket az értékeket. Nem lehet mindig azt a benyomást adni, hogy mi most leckésztetjük őket, mint a gyerekeket úgy bánunk velük. Az arab és a muzulmán világ, és itt az egész arab világra gondolok, nem csak Szíriára, e, forrong. E, mik a problémák? Nos, a modernitással vannak problémák. E, nem sikerül párbeszédet kialakítani a modern társadalommal, és fenyegetve érzik magukat eh, ezek, a, ezek az emberek, eh, a történelmükben, a hagyományaikban fenyegetve. Eh, el kell ismerni, hogy a, az, az arab és a muzulmán világ az egy megalázott világ, amelyet megalázott a gyarmatosítás, ezt komplexus nélkül látni kell és elismerni, tisztelni kell az iszlámot, az arab világot, az ő méltóságukat. Ebben az értelemben nem szabad a fenyegetésekre, a bombázásokra eh, szorítkozni, mert annak semmi értelme és mindez csak erőszakot eredményez majd a jövőben is. Harmadik dolog, amit mondanék, nagyon fontos Szíriában, és megint személyes tapasztalatból beszélek, hogy támogassuk a szíriaiakat abban, hogy Eh, az igazságról beszéljenek, nem maradjunk az ideológiánál. Eh, ugye egy katonai rezsim alatt éltek 50 évig egy ideológia, eh, egyfajta marxizáló ideológia alatt, és végre hagyni kéne őket, hogy az igazságot kimondhassák, és nem szabad félni attól, hogy valaki kimondja azt, hogy alavita, Ehm, e, csak azért, mert e, hosszú e, múltja van annak a törzsi hagyománynak, amely Assadot az ország élére vitte. De komplexus nélkül beszélni kell tudni ezekről a dolgokról, félelem nélkül. A többi arab országban sem jobb a helyzet. Ezek törzsi struktúrák, ehm, hogyha megnézzük az iszlám szent írásait, ez a törzsi háttér jellemzi ezt a vallást, tehát e, ez számomra egy nagyon fontos e, filozófiai kérdés felismerni a sajátságait e, ennek a társadalomnak. El kell fogadni ezt a különbséget is, ami pedig a közelkeleti keresztény jelenlétet ítéli. Eh, az, hogy itt vagyok önök között, az azért van, hogy megvédjem ezt a jelenlétet, mert eh, sokat eh, szenvedtünk attól, hogy eltűnnek a keresztények Irakból és Szíriából. És azt maguk a szíriaiak mondják, hogy Szíria a keresztények nélkül az már nem ugyanaz lesz, mert az a jelenlétük teszi lehetővé a szabadságot, illetve egyfajta mozgásteret. Ez az az üzenet, amit én önöknek át akarok adni, és megköszönöm még egyszer a meghívást. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a rendkívül érdekes eszmecserében a szíriai helyzetről és a szíriai emberi jogok helyzetéről. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. Most pedig lezárom az ülésnek ezt a részét, ezt a napirendi pontot, és áttérünk az utolsó napirendi pontra. A Masrek országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnökének a beszámolójára. Merci, merci,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 Merci. Bene, senza eh, cominciamo questo Rendben, akkor most vegyük az utolsó napi rendi pontot. A Masrek delegációval való együttműködésünkről van szó. E, Si tratta del resoconto che il presidente della delegazione ez tehát egy tájékoztatás, egy beszámoló a delegáció elnökétől a közelmúltban tett egyiptomi látogatásukról. Szeretném megköszönni egyébként, hogy rendelkezésünkre áll és eljött ma. És folytatni fogjuk a delegáció elnökével a szoros együttműködést a ciklus második felében is. Az egyiptomi helyzetet általánosságban véve nagyon bonyolultnak értékelhetjük. Az Emberi Jogi Albizottság tagjait érdekli. Azt hiszem, hogy a Masrák delegáció hogyan kezelte az emberi jogok helyzetét, amikor az egyiptomi féllel tárgyalt, és volt-e valamilyen fajta nyomonkövetés, beszéltek-e az különböző egyének helyzetéről. Köszönöm szépen, elnök úr, most portugálul fogok beszélni. Régen találkoztunk legutóbb, Úgyhogy akkor eh, folytassuk most egy másik témával, amelynek tárgya az a delegációs látogatás, amelyet október végén, november elején tettünk Egyiptomban. A delegáció, a Masak delegáció eh, több éven keresztül nem tett eh, hivatalos látogatást Egyiptomban, közismert okokból. Az elmúlt években különböző intézményi elnökségi változások következtek be az országban az egyiptomi forradalom után. Nem tudtunk intézményi kapcsolatokat fenntartani, és ezeket csak tavaly, a tavalyi delegációs látogatás során kezdem, vettük fel ismét. A néppárt, a szocialisták, valamint az ALDE frakció részéről voltak jelen kollégák ezen a delegációs látogatáson. De a látogatás nagyon fontos volt, hiszen bizonyos feszültség már korábban is megfigyelhető volt az egyiptomi hatóságok és a parlament között. A kollégák nyilván értesültek róla, hogy az elmúlt öt év során az Európai Parlament 14 állásfoglalást fogalmazott meg az egyiptomi helyzetről, öt évről van szó, amikor öt év során beszéltünk Egyiptomról, de nem tudtunk az egyiptomiakkal egyeztetni, mert az egyiptomi parlament nem nem állt fel, nem volt lehetőségünk tárgyalni velük, és az első lehetőség, amely kínálkozott, ezt megragadtuk, és meghívtuk az egyiptomi kollégákat, hogy jöjjenek el az Európai Parlamentbe, és ezt követően látogattunk el mi Egyiptomba, a másik delegáció hivatalosan nem látogatott el, nyolc éven keresztül, nyolc éve nem látogatott el hivatalosan Egyiptomba. Találkoztunk a hatóságokkal, ICC elnökkel, a külügyminisztérium képviselőivel, egyéb miniszterekkel, a parlament elnökével, a külügyminisztérium, a nemzet nemzetközi együttműködésű minisztérium képviselőivel és civil társadalom képviselőivel, civil szervezetekkel is, a felekezeti vezetőkkel, a nagy imámmal, illetve egyéb egyházi vezetőkkel is. Tehát a lehető legjobban kihasználtuk a program nyújtotta lehetőségeket, figyelembe véve azt, hogy csak néhány napot ölelt fel ez a látogatás. Szeretném röviden összefoglalni, hogy melyek voltak a fő kérdések, amelyekkel a látogatás során foglalkoztunk, hiszen önök megkapták a jelentést, megkapták az összes információt a misszióval kapcsolatban, tehát lehetőségük volt arra, hogy részletesen ezt elolvassák. Tehát azt hiszem, hogy a kevés időt inkább arra kellene felhasználnunk, hogy vitassuk meg a fontos kérdéseket, ahelyett, hogy a jelentésen átfussunk, tehát nem fogok olyasmit mondani Egyiptomról, amit önök nem tudnának. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy mindenek előtt a gazdasági helyzetről tárgyaltunk, a társadalmi problémákról, amelyek jelenleg jellemzik Egyiptomot. Beszéltünk a biztonsági vonatkozású kérdésekről, a stratégiai, regionális fontosságú kérdésekről, hiszen stratégiai szempontból Egyiptom nagyon fontos ország a térségben, nem csak a szíriai helyzet miatt, és az misszió során ez volt az egyik kérdés, amiről beszéltünk, de figyelembe vettük azt a konkrét fontos helyzetet is, amely most Líbiában megfigyelhető, illetve megvitattuk az egyiptomi hatóságok álláspontját ezzel kapcsolatban, valamint az Európai Parlament álláspontját, és az emberi jogokról is beszéltünk. Lehetőségünk nyílt arra, hogy itt a parlamentben egyiptomi parlamenti képviselőkkel tárgyaljunk, és az Emberi Jogi Albizottsággal együtt szerveztük meg annak idején ezt az ülést. Akkor megvitattuk Brezseni esetét, de azt hiszem, hogy André Kuzolino jobban tájékoztatni tudja önöket a missziónak ezen részéről. Mindenesetre itt találkoztunk akkor, és az egyiptomi nagykövettel is beszéltünk, megvitattuk egy másik fogoly, egy Ibrahim nevű fogoly helyzetét, és ahogy említettem, a civil szervezetekkel, valamint a hatóságokról is beszéltünk az új civil szervezetekre vonatkozó törvényről. Úgy gondolom, hogy ez volna a fő, a három fő téma az együttműködés szempontjából. Most egy új keret alakult ki, hiszen most már van egy olyan partner, akivel tudunk beszélni ezekről a kérdésekről, és a társulási megállapodás is ebbe a keretbe helyezhető. Hogyan tudunk segíteni a gazdasági válság kontextusában Egyiptomnak? Itt persze vannak feltételek, ez az én személyes véleményem nem a delegáció véleménye, de sajnos mindig bizonyos feltételekhez, gazdasági, makrogazdasági feltételekhez támasztják a hitelezést az Európai Unióban. Beszéltünk a biztonsági kérdésről, a sínai térség helyzetéről, a migránsokról is, illetve arról, hogy hogyan tudjuk a jövőben elméteni az együttműködést. Az egyik kérdés, amelyre leginkább kiterjedt az eszmecsere, még a misszió megszervezése előtt, ez pontosan ez volt, és éppen ezért szeretném tájékoztatni önöket, hogy ICC elnökkel való tárgyalásunk során elkötelezte magát amellett, hogy személyesen figyelemmel követi Julie Regeni meggyilkolásának következményeit, illetve a fiatal foglyok helyzetét, azon fiatalok helyzetét, akiket letartóztattak az egyébként békés tüntetések során az elmúlt években. Erre azért hivatkozom, mert szerintem ez fontos, ezek olyan területek, amelyeket, amelyeken minden, amelyekre minden bizonyal kitérhetünk majd, amikor a fejlesztésről, illetve az együttműködésről egyeztetünk, de talán Andrea Kozolino jobban ki tud térni a missziónak ezen részére. Hogy ne csak én beszéljek, hiszen mind a ketten itt vagyunk. Szocialista, meg osztjuk egymással a feladatokat, hogyha nem gond, akkor kérlek, hogy tájékoztass bennünket. No, szóval, gli sviluppi sono sotto gli occhi di tutti. All'indomani della nostra visita e sulla base anche della sollecitazione. A látogatást, illetve a jelentést követően hadd mondjam el, hogy az egyik legfontosabb találkozó pontosan az európai parlamenti képviselőkkel való találkozó volt. Aztán be is jelentették, hogy milyen eseményekre került sor. Úgyhogy a kairói ügyész vizsgálatot végzett, és ennek eredményeképpen a római ügyészszel találkoztunk. opinione egiziana, sia nella versione integrale data alla Procura di Roma, Eh, sono via via eh, emerse, diciamo. A közvélemény egyféleképpen tájékoztatták, a vezetőktől különböző tájékoztatás kaptunk. Eh, al sacrificio diciamo, della vita di, di, Giulio, di Giulio Reggeri. Quindi da questo punto di vista... E, sajnos nagyon sokan elveszítették az életüket. A párbeszédet ismét, párbeszéd fonalát ismét fölvettük velük, és ez lehetővé tette azt, hogy közvetlen formában eszmecserét folytassunk az elnökkel, és ugye láthatjuk, hogy ez milyen eredményre vezetett. A kérdés pedig, hogy tovább lépjünk-e, az Egyiptommal folytatott párbeszéd keretében. Nos, több mint 100 milliós lakosságú ez az ország, és hihetetlen mértékben nő a lakosság. A lakosság 47%-a 30 évnél fiatalabb. Nagyon magas a szegénységi szint, ezért az IMF-fel is kapcsolatban állnak, hiszen nagyon is szoros megfigyelés alatt van ez az ország. Ami pedig a különböző miniszterekkel való találkozókat illeti, elhangzott, hogy az oktatás területén óriási munkát kell még végezni. Gondolok itt az iskolákra, illetve meg kell győződni arról is, hogy legyenek olyan tanárok, akik képesek órát adni. Ez óriási tehát a kihívás. Egy hatalmas országról van szó, több mint 100 millió a lakossága. Óriási a kihívás, az Európával való, Európával való együttműködés területén. egy óriási ország esetében a demokrácia újra definiálásáról beszélünk, aztán ott vannak a civil szervezeteket érintő törvények, elhangzottak az aggályok, elhangzottak a problémák. A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 Elnök, köszönöm szépen. Kérem valaki szót, Lockbiller asszony. Thank you, and I'm not... Köszönöm szépen, nem vagyok tagja a Masrek delegációnak, viszont az Emberi Jogi Albizottságnak igen, és meghallgattam, amit elmondtak, elolvastam a jelentés emberi jogi vonatkozású kérdéseit is, csak ezekre térnék ki. Tegnap lehetőségünk nyílt arra, hogy az egyiptomi kollégákkal egyeztessünk az AFET bizottságban. Tehát az emberi jogi jogsértések Egyiptomban nagy figyelmet érdemelnek. Ön említette a második delegáció elnökeként, hogy túl sok állásfoglalást fogadtunk el Egyiptomról. Mihez képest? Ahhoz képest, hogy milyen súlyosan sértik meg az emberi jogokat, Egyiptomban szerintem nem fogadtunk el túl sok állásfoglást. Is being put forward. We are Western driven. And... Azt hallhattuk, hogy nyugati orientáltságok vagyunk, és kettős mércét alkalmazunk. Tegnap is azt javasoltam nekik, hogy az egyiptomi forrásokra kell építeniük, hiszen kitűnő náluk például a jogszabály tervezet arról, hogy hogyan lehet a kínzást felszámolni. Kitűnő tanulmányok vannak az eltűnt személyekről, főleg olyan esetekről, amelyeket a kormányzati szervek, a rendfenntartó szervek követtek el. Tehát, hogyha tovább folytatjuk azt, hogy az emberi jogi vonatkozású kérdéseket mindig felvetjük, akkor Szerintem még messzebbre juthatunk el, mert szerintem Egyiptom, Egyiptomban nagyon komoly értékek vannak, amelyek, amelyeket a kormányzatnak jobban fel kellene használnia, ahelyett, hogy mit tapasztalunk, ha jól értettem, támadják őket, abból kiindulva, hogy ugyan olyan finanszírozásban részesülnek, mint a muszlim testvérek. Yes, I mean, um, E, e, Ana Gomes. Én e, májusban vagy áprilisban jártam Egyiptomban, és amit az emberi jogi aktivisták közöltek velem, az az, hogy a helyzet most rosszabb, mint Mubarak idejében. Ez pedig olyas valami, ami fölött nem mondhatunk egyszerűen szemet. Én megértem, hogy milyen nehézségek merültek fel, hiszen Egyiptom minden szempontból stratégiai fontosságú, de nem ignorálhatjuk azt, hogy eh, sokan, akik LCC támogatták, most eh, hatalmasat csalódtak benne, és eh, abban, hogy milyen intézkedéseket hoz, például a civil társadalomra vonatkozó törvény. Látjuk, hogy védekezni próbálnak az emberi jogi aktivistákkal szemben, mondván, hogy őket kívülről támogatják. A civil társadalom azonban nagyon is életképes és aktív Egyiptomban, és kész a külvilág felé információt szolgáltatni, és képes küzdeni Itt Európában sokféle tábor van, mindig ott vannak azok, akik a reál politikát követik, de aztán mégsem olyan realisták, mert diktátorokat támogatnak, és ezért előbb-utóbb megfizetnek, mint hogy mi is megfizetjük most azt, hogy Mubarakot támogattuk. de ott vannak azok, akik az emberi jogi aktivisták oldalán állnak, és akik egyetértenek azzal, hogy ez a helyzet nem fenntartható Egyiptomban. Teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt ad Egyiptom kezébe az Európai Unió, ez a helyzet nem fenntartható, amennyiben nem támogatja a lakosság, mert pedig a lakosság nem támogatja. Azt kell mondjam, hogy Más kollégával együtt én is a múlt hónapban egy levelet intéztem Mogherini képviselőhöz és az EBRD hez arról, hogy hogyan tudunk támogatni és finanszírozni a civil társadalmat támogató projekteket, amikor a civil társadalmat támadják és ellehetetlenítik és elnyomják Egyiptomban. A választ megkaptam tegnap, ezt köröztetni fogom. Hát ez egy olyan válasz, amelyet egy bürokrata szövegezett meg, és a szokásos érveket hozza fel. Okay, now I'll speak in English as well, that we are all speaking the same language. Rendben, akkor angolul fogok beszélni, ha már mind ugyanazt a nyelvet beszéljük. Um, I, I don't know if it was completely understandable what I said, but I did say that we... Nem tudom, hogy érthető volt-e, amit elmondtam. Igen, azt mondtam, hogy az elmúlt öt évben túl sok állásfoglalás született Egyiptomra vonatkozóan, és hogyha fölmerül a kérdés, hogy miért említette meg a kettős mércét. Nos, akkor például összevetve izrael a gázát érintő támadások vagy más régiók esetében nem történt semmi. Itt ez a jelentés Egy közös értelmezés, a küldetés üzenete, megvannak ennek a konkrét szavai, kifejezései. Elfogultak vagyunk, kettős mércével mérünk, hiszen egyik esetben számít az emberi élet, másik esetben pedig egy millió ember élete nem számít. Túlságosan nagy figyelmet szántunk bizonyos esetekre, Persze nem túl nagy figyelem az, hogyha a nők jogaira figyelünk oda, akkor a fő feladatunknak teszünk eleget. Tehát nincs olyan, hogy túl sok figyelmet szánunk valamire, de, de azt kell mondanom, hogy ebben a házban kettős mércével mérünk. Hogyha az ezzel kapcsolatos kérdéseket föl akarjuk tárni, akkor beszélnünk kell, az emberekkel tárgyalnunk kell. Hogyha minden időnket arra szálljuk, hogy róluk beszélünk, de nem velük, akkor sokkal nehézebb, nehezebb lesz megoldást találni. Ugyanazt fogjuk folytatni, mint az elmúlt hat esztendőben. A mosreg delegáció számára nagyon fontos volt az, hogy az állásfoglalásokat köt- követően itt vendégül lássuk az egyiptomi képviselőket, illetve ellátogassunk Kairóba, beszéljünk velük, beszéljünk az elnökkel, beszéljünk ezekről az ügyekről és más kérdésekről is. Illetve ellátogat, el akartunk látogatni börtönökbe, ezt nem tették lehetővé. Illetve ezt ki is tudtuk mondani, hogy ha nem engednek be a börtönökbe, akkor, akkor az már egy nem túlságosan jó jel, hiszen ugye normális esetben ezt lehetővé kellene, hogy tegyék. Tehát, hogyha egy börtön megfelelően működik, akkor nem okoz problémát az, hogyha egy delegáció oda akar látogatni. Az emberi jogok állnak az erőfeszítéseink középpontjában. Ezt úgy érhetjük el, úgy érvényesíthetjük, hogyha velük beszélünk, és nem róluk. A civil szervezetek képviselőivel találkoztunk, és hangsúlyoztuk azt, amit Anna is elmondott. A civil társadalom problémáit hangsúlyoztuk, a gyengeségeket tártuk föl, és ezért megfogalmaztuk az ajánlásainkat ennek fényében. Hangsúlyozzuk, hogy az egyiptomi legutóbbi bírói döntés aggodalomra ad okot, hiszen az emberi jog védőinek a számláit befagyasztották. Fölhívjuk az egyiptomi kormány figyelmét arra, hogy tegyenek eleget a nemzetközi jognak, szabadítsák ki az ilyen jellegű foglyokat, valamint hangsúlyoztuk azt is, hogy az erős civil társadalom adja a pluralista és demokratikus rendszer gerincét. Tehát a véleményünk itt van az ajánlásokban. Csak egyszerűen arról van szó, hogy semmi értelme sincs önmagunkkal beszélgetni, velük kell beszélgetnünk, a partnereinkkel kell beszélgetnünk, neki kell kimondanunk ezeket a dolgokat. Még a legnehezebb kérdéseket, és ezt teszi az ember a barátokkal. Nagyon sokat teendünk, óriási a probléma. Jó párszor hallottuk már, hogy a szólásszabadság, illetve az emberi jogok helyzete rosszabb most, mint Mubarak idő, időszakában. Végig kell vinni ezt a folyamatot. Az emberi jog a legfontosabb ügy, And, uh, but having human rights as a core issue, as I said, and... Uh... Tehát, ahogyan elmondtam, ez áll munkánk középpontjában. Way that we are not standing in out... Ugyanakkor nem szeretnénk beleszólni a dolgokban, nem szeretnénk uh, leckéztetni, fölveszük a kapcsolatot a különböző országokkal, a harmadik országokkal, a közel-kelettel, tehát óriási tapasztalattal rendelkezünk az emberi jogok érvényesítése területén. A Masrek delegáció azonban jó pár problémával küzd. Az egyik, hogy Szíria tartozik hozzám, és hozzánk, és nem beszélhetünk Szíriával. A másik ország, Egyiptom, hat éve megszakítottuk a kapcsolatot Egyiptommal. Természetesen még eh, Jordánia és Libanon ott van, de most nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legyenek partnereink Egyiptomban, és valóban megerősítsük az együttműködést minden lehetséges kritikával, de ez a kritika mindkét oldalról érkezik. Just uh, briefly, that I'm not misunderstood. I'm asszony, én nagyon gyakran kritizálom az Európai Unióban található kettős mércét. Erre nem utalunk például a menekültügyi politikánk során, amikor készen állunk arra, hogy Libiába visszaküldjünk embereket, akkor is, hogyha tudjuk, hogy megkínozzák őket ott. Akkor, amikor erről beszélünk, és mi is ellátogattunk Egyiptomba az AFET delegáció kapcsán, ez egy saját projektem volt. Nem csak Egyiptomban, de más országokban is mindig ugyanazt a reakciót tapasztaljuk a politikusok vagy a kormány részéről ez pedig az, hogy megpróbálják elvonni a figyelmet az emberi jogi kérdésekről. És azt mondják, hogy csak a mi országunkra összpontosítanak. És hogyha erről kell beszélni, akkor ezzel tulajdonképpen időt veszítünk. Tehát jó volt meghallgatni azt, hogy ellátogat, vagy megpróbáltak ellátogatni börtönökbe, Az Európai Uniós delegáció kettős reakcióval találkozott. A tagállamok megosztottak voltak ebben a témában, úgyhogy nem volt egyszerű a helyzet, de szerintem ezt nem szabad elengedni, hiszen nagyon sokan vannak börtönben, és nagyon sokszor nehéz helyzetben, nehéz körülmények között questa... Köszönöm a gyümölcsöző eszmecserét. Tapasztalatból beszélek. A delegáció munkájában mindig is fontos szerepet tölt be a diplomácia. Akkor, amikor kormányokkal, hatóságokkal tárgyalunk, tegnap az AFED-ben az egyiptomi ö, külügyi bizottság elnökével beszéltünk, próbáltuk elmondani, hogy tisztában vagyunk az egyiptomi helyzet nehézségeivel, tudjuk, hogy milyen társadalmi helyzetben vannak, illetve tudjuk azt is, hogy milyen mértékben harcolnak a terrorizmus ellen. Egyiptom nagyon fontos ország, fontos a stabilitásra, nem csak az adott ország, tehát Egyiptom számára, hanem az egész régió számára. Ez pedig, ez azonban nem jelenti azt, hogy föláldozhatjuk az emberi jogokat. Tehát változtatásra van szükség. Meg kell vívnunk a politikai harcokat a szakbizottságokban. Emlékszem például, hogy az Emberi Jogi Albizottság keretében azt kértük, hogy delegációt küldhessünk Egyiptomba, hogy megnézzük, mi a helyzet. És az AFET nemet mondott. Tehát a tartalmi kérdések mellett van egy politikai aspektus is, és ezt is szem előtt kell tartani. Remélem tehát, hogy közösen Dolgozunk majd a célok eléréséért. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, hogy meghallgattak bennünket, és találkozunk holnap reggel 9 órakor a kibővített elnöksége ülése. Mindenkinek szép estét kívánunk!